Et après les tests, Mes chers collègues! Kedves kollégák, mindenkit üdvözlök. Kedves kollégák, remélem, hogy mindenki jól van. Elkezdjük az ülést. Szeretnék emlékezetni, hogy tegnap este a bizottság, ha valaki itt hagyott, nagyon kellemes kekszekkel teli zacskót, remélem, hogy a titkárság ezt élvezhette, hogyha a bizottság képviselője kéri, akkor további kekszeket szívesen bocsátok a rendelkezésére. Nos, miután ez elhangzott, el is kezdhetjük a munkát. Söndet kérek, köszönöm. Döntések történtek a kormányzatok ülésén tegnap este megkapták a példányokat, hogyha nincsen ellenvetés, 12.30-ig akkora döntések elfogadottnak tekintendők. Rendben? Golnis úr, köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést. Hadd fejezem ki az elemvetésemet, politikai elemvetésemet a koordinátok döntésével szemben, azzal a levéllel kapcsolatban, amelyet intézeti Juncker úrhoz. Ha kívánja, akkor elmondom a politikai okokat, amiért nem tudok csatlakozni. Általában sajnálom, hogy néha a döntések, fontos döntések a koordinátorok ülésén születnek meg. Emlékszem az elnökünkkel, akikre, akire nem halakszom, Kramer úr, korábbi elnökünkkel nézeteltérésem volt, csak a koordinátorokat hallgathatták meg a bizottság egyik tagját. A szavazatot el kell majd részletesen olvasom, de a koordinátorok munkája az, hogy a szakbizottság munkát megszervezik, a jelentéstevőket jelöljék, de az ügyek lényegére nem vonatkozik. Azt az egész szakbizottság kell megtalálja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Golnis úr, hagyom, hogy a szavazatot olvassa újra. A koordinátorok bízzanak meg a különböző frakciók zászlóévői, és ö, ö, a levelet pedig elküldjük. Független vagyok. Független vagyok. Ö, függetlenként is ö, figyelembe vesszük megjegyzését, akkor kezdjük a szavazást. Teszt következik. Teszt következik. Mindenki nincsen itt a szavazó kártyám, de szavazni fogok felemelt kézzel, amíg megkapom a kártyát néhány perc múlva. Egy kolléga azt mondja, egy perc múlva megkapja a kártyáját. Egy perc. Gyorsan, mert egy perc múlva kezdődik a szavazás. Ezt még megteszem ma reggel. Tehát lezárjuk a szavazást. Minden rendben van. nincs több EPP, mint szocialista, akkor folytathatjuk. Rajta. Nos, akkor kezdjük a mentesítés 2015 Európai Bizottság és ügynökségek készen állnak, akkor rajta. Kezdjük az egyes bekezdés, egyes módosító. Ki van mellette? 2015-ös mentesítés, EU általános költségvetése, Európai Bizottság. Rendben, mindenki készen áll. Akkor kezdjük újra. Nos, rajta első módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva hármas módosító mellett ellen tartózkodik elutasítva négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva ötös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva hatos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva nyolcas módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva kilences módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva tízes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva két azonos módosító van 11-es, 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító elnézést. Jó, ébrem, vannak, követik. 15-ös visszavonták, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Azért egy kis izgalom volt. Akkor záró szavazás kártyával. Lezárjuk a szavazást. zöldeknél plusz egy szavazat van, azt hiszem én. Akkor visszavonom a szavazatomat rajta. Lezárom a szavazást. Mellette 37, ellene 7, elfogadva az egész szöveg. Gratulálok. Folytatjuk. Tabárdel asszony. Most már megkaptam a szavazókártyát. Mellette szavazott. Igen, igen. Akkor 38 hét ellenében ezt jegyezzük, akkor folytatjuk. Folytatjuk. EMSA, Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség. Egyes módosító mellett nem. EMSA. EMSA, nem e a. Remélem Marinescu úr nem hall bennünket, mert hogyha ö, a Marinescu szöget megszerezünk, nem. Az EMSA-ról van szó, Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség. Akkor rajta egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, hármas módosító mellett <clears throat> ellen tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellett ellen tartózkodás, négyes most elutasítva, ötös módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig eh, az egész szövegről eh, szavazunk, megnyitom a szavazást. Foster asszony ellenőrizni szeretné a hármas módosítót. Megnyitjuk a szavazást a hármas módosítóról. Elnézés. tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Hármas módosító elfogadva, Foster asszony. Most pedig Zárószavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk a szöveget 41 szavazattal, 3 ellenében, két tartózkodás mellett. Folytatjuk. Folytatjuk, tehát az EASA-val, Európai Biztonsági Ügynökség, Schmidt asszony, az előadó. Kezdjük. Egyes mozsítszó mellett mm, ellen tartózkodás elutasítva. Kettes módosító, nincs szavazás háromas módosító mellett ellen <clears throat> tartózkodás elfogadva négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva ötös módosító mellett, ellen tartózkodás elfogadva hatos módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva hetes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 8-as módosító mellett ellen tartózkodás 8-as módosító fogadva, 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. A szöveg 42 szavazattal kettő ellenében, két tartózkodás mellett. Köszönöm. Folytatjuk. Európai Vasúti Ügynökség, ERA. Schmidt, Claudia Schmidt az előadó. Egyes másító mellett ellen tartózkodás elutasítva Kettes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Négyes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva ötös módosító mellett ellen tartózkodás ötös módosító elutasítva. Hatos módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellett, ellen, tartózkodik, elutasítva. nyolcak módosító mellett, ellen, tartózkodik, elutasítva. Kilences módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítva tízes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva tizenegyes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva tizenkettes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva e, zárószavazás. Lezárom a szavazást. A szöveget elfogadtuk 38 szavazattal 7 ellenében. Folytatjuk. A Cézárral. Továbbra is Claudia Schmidt asszony az előadó. Mennyi ügynökség van? Első mostó mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva, hármas mellett, ellen tartózkodás négyes mellett, ellen tartózkodás elutasítva, ötös mellett, ellen tartózkodás elutasítva, hatos mellett, ellen tartózkodás elutasítva a hetes mellett ellen tartózkodás elfogadva nyolcas mellett ellen tartózkodás elutasítva kilences nincsen szavazás tízes mellett ellen tartózkodás Elutasítva. Záró szavazás a szövegről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A szöveget elfogadtuk 41 szavazattal, 2 ellenével 3 tartózkodás mellett. Folytatjuk a szavazást. Köszönöm szépen, Dominik. Folytatjuk. A TRAN bizottság elsőgásra irányuló indítványa német új díjrendszerről, a módról. Lehet, hogy nem jól mondtam. Rike úr jobban, de hát nem fog megkérni, hogy mutassa be. Kezdjük a 14-es módosítóval mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizhetjük rajta, lezárom. Elutasítva. Megbízhatnak bennem. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett Tizenötös módosító. 15 módosító Will van de Kamp úr uh, vitt tévedésbe ne magát hibáztassa. 15-ös mellett mert ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellett ellen tartózkodás elutasítva 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 19-es módosító. Ugyanaz, mint a 22-es. Mellette. Ellene elutasítva. 20-as. Mellett még egyszer. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítva. 21-es mellett ellen tartózkodás 21-es elutasítva. Folytatjuk 24-es. 22-es, nem? 24-es helyesbitek mellette ellene tartózkodás 24-es elfogadva 25-ös mellette ellene tartózkodás 24-es elfogadott. 25-es elfogadott. 26 mellett ellen tartózkodás 26-os elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette nem, nem okafogyott. 30 szavazunk. Mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 32-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 33-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 34-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 35-ös elfogad, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás 40-es elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 42-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Akkor is, hogyha Vilőnek a úr mosolyog. 43-as. Mellett ellen tartózkodás elutasítva. 44. Ugyanaz, mint a 47-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 28 kontra 18 szavazattal, elfogadva 48-as, 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 49 mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette, ellene tartózkodás nem világos. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban elutasítva, bőven. Folytatjuk. 54-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 57-es visszavonták folytatjuk a 7-essel mellett ellen tartózkodás, 7-es, elutasítva 8-as mellette, ellene tartózkodás, 8-as elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette nem ellenőrizni akarja a 9 kilencest. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Igaza volt. A kilences elfogadva köszönöm szépen az ellenőrzést. Folytatjuk a tízessel. Mellette ellene kézzel, mellette, újra kezdjük. Ellene, tartózkodás, azt hiszem nem fogadtuk el, eh, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom. Lezárom. Igen, hát nem könnyű, látják. Innét módosító elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, 11-es elutasítva. Folytatjuk. Ö, akkor nem, ellenőrizzük a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. a 11-es módosítót valóban elutasítottuk. A hetest is ellenőrizhetnénk. A hetest szeretné ellenőrizni. Készen állnak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. a hetes elutasítva. Will van de Kampur. Megbízhatnak bennem, Ertug Azt javasolnám, elnök asszony, hogy a már megszavazott dolgokat ne kérdejelezzük meg, mert különben nem fogunk előre haladni. Je suis, d'accord avec vous, monsieur. Egyet értek mindenki figyelembe veszi ezt a kis szabályt. Ha már lezárult a szavazás, akkor nem térünk vissza rá. Folytatjuk. Tizenkettessel tartunk, mellett ellen tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Kettes mellett ellen tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellett ellen tartózkodás elutasítva. Négy, ötös mellette ellene tartózkodás, ötös módosító, elfogadva, hatos módosító. Megnyitjuk a szavazást. Az ötös módosítónál tartunk. Lezárjuk. ötös módosító elfogadva 26 szavazattal 18 ellenében. Folytatjuk. 6-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom szöveg elfogadva 34 szavazattal 9 ellenében. Bravo! Allez, nous continuons! Lépjünk tovább. állásfoglalásra irányuló indítvány az uniós közúti közlekedésről. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, Harmincnyolc mellette, ellene, Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. harminc asról megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Igen, elutasítottuk 22-23 arányban. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizni kell a 66-ost. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönjük Nilsson úrnak a javaslatot, ellenőriztük, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 74 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 75 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 77 mellette, ellene, tartózkodás, Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, úgyhogy a 77-esről megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Tehát a 77-es ellenőrzése folyik éppen, és a szavazást lezártam. Elfogadtuk 30-15 arányban. 76 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 76-ost. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igazuk volt, a 76-ost elfogadtuk. 80 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizni fogjuk, mert nem egyértelmű. A 90-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. es mondja az asszony, de az kiesik, úgyhogy 91 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizni fogjuk a 91-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 23-23, tehát tényleg nagyon nehéz volt megállapítani. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 92 mellette, ellene, Azt hiszem, hogy körülbelül hasonló lesz az eredmény, úgyhogy ezt is ellenőriznünk kell. A 92-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 105 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum, van egy szóbeli módosítás az SND frakciótól, kérném, hogy valaki olvassa ezt föl. Nincs kedvük felolvasni. Nincs kedvük felolvasni, akkor nem olvassuk fel. Akkor csak megkérdezem, hogy van-e ellenvetés a szóbeli módosító ellen. Kérem, hogy álljanak fel, akik ellenzik ezt a szóbeli módosítót. Oké. Okay. Rendben van, le lehet ülni, és akkor folytatjuk a szavazást. Ez akkor azt jelenti, hogy a szóbeli módosító kiesik, mert nagyon sokan ellenezték ezt, és a nyolcas kompromisszum a szóbeli nélkül kerül szavazásra mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Lássuk a nyolcas kompromisszum sorsát. Elfogadtuk a szóbeli módosító nélkül. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 112 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 115 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette, Még egyszer mondom, 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146. A 145-öt szeretnék ellenőrizni? Rendben van, megnyitom a szavazást a 145-ösről. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Van de Kamp úr bármit mond is, elfogadtuk és kész. 146 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk 158 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk 88 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 157 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, ez nem volt valami egyértelmű, úgyhogy a 14-esről megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Igen, egyértelmű volt, hogy nem láthattam jól. 21-22, elutasítottuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, a 27-es kiesik, úgyhogy a 15-ös következik. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem egyértelmű, a szavazást megnyitom a 17-esről. A szavazást lezárom. elutasítottuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 valaki szeretné ellenőrizni a 18-ast? Rendben van, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 21 mellette, a 21-es kiesik, a 22-es is, úgyhogy 24, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 28 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk, mert nem volt egyértelmű, 28, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk, 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, úgy vélem, de azért inkább ellenőrizzük. 31, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ó, nem, ó, nem, elutasítottuk. Egy szavazat különbséggel, de elutasítottuk. 30. Mellette. Ellene tartózkodás, ez nem valami egyértelmű. Megnyitom a szavazást a 30-asról. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás Ezt nem fogadtuk el, de azért ellenőrizzük. Az egyes és a tízes, amely azonos, ezekről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindkettőt elutasítottuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk hármas mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Négy, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hat, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8 mellette, ellenőrizzük a hetest, azt kérik, rendben van. A hetesről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A hetest elfogadtuk. Lépjünk tovább. 8. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10b mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A záró szavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az állásfoglalásra irányuló indítványt elfogadtuk, 33 támogató szavazat, 5 ellenszavazat, 7 tartózkodás mellett. Köszönöm szépen az aktív részvételt a szavazásban, de ne álljon fel senki, ne álljon fel senki, mert folytatjuk az ülést. No.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 chers collègues, pour ceux qui veulent sortir, c'est maintenant. Kedves kollégák, aki szeretné elhagyni a termet, tegye meg most. Allons-y, nous continuons nos travaux, s'il vous plaît. Kedves kollégák, folytatjuk az ülést, kérem figyeljenek a magánbeszélgetéseket kérném, hogy a termen kívül ejtsék meg. Allez, le calme est revenu, nous continuons nos travaux, s'il vous Úgy látom, hogy nagyjából megnyugodtak a kedélyek, úgyhogy folytathatjuk a munkát. Je pense que c'est un monsieur, il y en a Si vous voulez continuer vos conversations. Még egyszer kérném, hogy a magánbeszélgetéseket a folyosón folytassák le, nagyon hálás lennék ezért. Rendkívül fontos téma következik, ugyanis a bizottság vizsgálata kerül most sorra. A bizottság bemutatja nekünk a vizsgálatát és a véleményét a kilométer számlálóval történő csalások témakörében. A kilométer órával történő visszaélés rendkívül fontos kérdés itt a közlekedési szakbizottságban. Rengeteg olyan európai polgár van, aki használt autót vásárolt, és sajnálatos módon manipulálták a kilométer számlálót. Ez veszélyes lehet a közlekedés biztonságának szempontjából, ráadásul sérti a fogyasztók jogait. A parlament hozott már intézkedéseket a kilométerszámláló csalás ellen a 2014 per 45-ös irányelvben, amely a kötelező műszaki ellenőrzésekről szól. A parlament azt is javasolta, hogy létre kellene hozni egy olyan elektronikus információs platformot, amely ezeket a kilométer adatokat tartalmazná és megőrizné, és így a határokon átnyúló információcsere is megvalósulhatna. A bizottság képviselőinek adom meg a szót, hogy a 2014-ben 45-ös irányelv végrehajtásáról számoljon be nekünk, úgyhogy a bizottság nevében Jonedu asszonynak fogom megadni a szót. Remélem, hogy értette az illető a nevét. Uh, good morning, dear President, dear members. Uh, my name is Fotinio Anidu. Uh, a DJ Move-ban január 1-je óta vagyok osztályvezető, és nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam elmagyarázni, milyen a kapcsolat a szabályozás között a műszaki argosságról, és hogyan lehet megelőzni a kilométerzelről történő csalást. A bizottság tudatában van a kérdésnek, és nagyon komolyan veszi ezért valójában az új irányelv a műszakamaságról több szabályt is mond ki. Ezt a szabályt 2018 májusától kell alkalmazni. Milyen intézkedéseket irányoztunk elő? Először is kötelezettség van arra, hogy regisztrálják az adatokat, és ezt, jó, ezt közé kell adni a, azok számára, akik a vizsgálatokat végzik. Jelenleg csak a kilométer számlálókat kellett megvizsgálni, azok az adatok, amelyeket mi elérhetővé teszünk. Most azonban az, az újdonság az az, hogy a vizsgálók számára kell lehetővé tenni ezeket az adatokat. A második dolog, az az, hogy hogy büntetetővé kell ezt tenni. Remélhetőleg ezekkel az intézkedésekkel segíthetünk a tagállamok munkáját, segíthetjük a tagállam munkáját, hogy leküzdjék ezeket a csalásokat. A csalás kihathat többféle módon a jármű státusza tükrözheti az igazi megtett utat. Általában úgy tekintik, hogy a jármű biztonságos, persze a teszt jó módja annak, hogy le lehessen küzdeni ezeket a fajta csalásokat. Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy ennek a gyakorlatnak megvannak a határai, ugyanis az első igazi tesztre majd a regisztráció után négy évvel fog sor kerülni. Vagyis minden manipuláció, ami megtörtént ezen négy év alatt, azt nem lehet felfedezni, ez az első akadályhatár. A második az az, hogy ma nem minden tagállam jegyzi fel ezeket az adatokat, az új irányelvvel 2018-tól kezdve minden tagállamnak regisztrálnia kell ezeket az adatokat. És így a csalás már egy fogyasztóvédelmi kérdés is, és egy büntetőjogi kérdés is, és ez már túlmutat a mi hatáskörünkön. Az új irányelv által a bizottság tanulmányt is készített, a járműregisztrálási platform eh, esetében. Itt szó van a mérőről, arról, hogy alkalmas-e a jármű a, eh, a, a közútra, szó van itt biztonsági komponensekről is a járművek esetében, amelyek eh, fontosak lehetnek egy baleset esetén. Begyűjtötte a bizottság ezeket az adatokat a tanulmány formájában, ez a tanulmány elérhető, az Európai Bizottság a DJ Move weboldalán és az EU könyvboltjában is különböző technikai megoldásokat kínálnak a tanulmányban a platform létrehozására. Az egyik az az volt, hogy egy teljesen új rendszert hozzanak létre, a második az volt, hogy egy olyan rendszert alkalmazzanak, amelyet néhány tagállam már használ az információ cserére, a autóregisztráció, illetve a jogosítványok tekintetében a harmadik megoldás az IRRU lenne, amelyel a közötti fuvarozási vállalatok cserélhetnének adatokat. A különböző megoldásoknak megvannak a saját előnyei, hátrányai, és ezeket a előnyöket, hátrányokat lehet látni a tanulmányban. Számunkra világos az, hogy jelenleg az Európai Bizottságnak nincsen mandátuma arra, hogy bevezessen egy ilyenfajta rendszert. A következő lépésünk az a 2020-as jelentés lesz majd, amely az irányelvhez kötődik, és utána pedig ezeket a kérdéseket megvizsgáljuk sokkal pontosabban. Gondolni kell arra a következő lépések szempontjából, hogyha az adatcsere kötelező lesz, akkor az először ehhez az kell, hogy az adatok létezzenek, és csak 2018 májusától lesznek elérhetőek ezek az adatok, és időközben a tagállamok saját hatáskörükben, legalábbis azok a, hatá- azok a tagállamok, ahol már vannak ilyen adatok, ők bevezethetnek adatcserét, bilaterális megállapodások alapján. Van olyan ország, ahol ez már létezik. A következő lépés a 2020-as jelentés lesz a mi részünkről, ahol jobban megvizsgáljuk az adatok kérdését, és ha szükséges, módosításokat fogunk javasolni a jogszabályt illetőleg. Köszönöm szépen, és szívesen megválaszolom bármilyen kérdésüket. Merci beaucoup. Je vais donner Köszönöm szépen, átadom a szót a koordinátoroknak először. Will van de Kampurral kezdjük. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy magyarázattal szolgált. Kettő kérdésem lenne. Az első, miért nem várnak inkább egy teljes csomagra? Én értem azt, hogy a csalások miatt próbálnak fellépni, ez ugye kötődik a közötti biztonsághoz is, de általánosabb ez a kilométer csalás, és úgy tűnik, hogy az igazi megoldás még várat magára, mivel nincsenek még adatok. Az első kérdésem az az, hogy a bizottság miért siet ennyire előre, és miért nem várja meg a kilométercsalás általános leküzdését. A második kérdésem, egyetértek az Európai Bizottsággal abban, hogy a nem biztonságos autók manipulált kilométerórákkal sokkal veszélyesebbek. A, a harmadik kérdésem, a harmadik pontom, az az, hogy a kilométer csalás mérték eléggé nagy Európában, vannak egyéni kezdeményezések arra, hogy ezt le lehessen küzdeni, például Belgiumban. És a kérdésem az az, hogy lehetne egy általános megközelítés, mert a digitalizáció ellenére még mindig túlságosan is könnyű ilyenfajta csalásokat eszközölni. Köszönöm. Ja, schönen guten Morgen. <clears throat> Vielen Dank auch äh, an die Szép jó napot kívánok, üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőit is, és köszönöm szépen az előadásukat. Amikor meghatároztuk ezt az irányelvet, és szerintem ez egy jó irányelv, viszont láthatjuk azt, hogy ez nem lesz elegendő ahhoz, hogy a jövőben jobban tudjuk megoldást találni erre a kérdésre. A bizottság képviselője rámutatott helyesen arra, hogy a regisztrációs kötelezettség 2018. május 20-ától fog életbe lépni, különböző a járművek esetében, tehát regisztrálni kell a kilométerszámlálón álló adatokat. Ezen kívül a csalásokat meg fogják büntetni, legalábbis a német fordításból ez jött át. Mire gondolnak itt? Ez egy szankciós mechanizmus lesz? vagyis eh, az Európai Unióban meghatározzák azt, hogy milyen mértékben kell ezt megbüntetni. Hogyha ez így van, akkor egyszerűen csak igennel válaszoljanak, ez lenne az első kérdésem. Rámutatott egy gyenge pontra is, például az új autók esetében négy évvel később kell először ilyenfajta vizsgálatot lefolytatni, és ezen négy év alatt van egy nagy hézag, ahol lehetséges módon csalást lehet elkövetni. Az Európai Bizottság hogyan próbálja a jövőben ezt a négy évet valahogy belevonni a vizsgálatba? Joggal kiemelte azt a bizottság képviselője, hogy az adatcsere a bilaterális megállapodások alapján már részlegesen zajlik. Ez így van, vannak olyan tagállamok, amelyek kötelezték magukat arra, hogy adatokat cserélnek, de az is igaz, hogy nincsen európai megoldás ez idáig. Ezt ők azzal indokolták, hogy nincs erre mandátumok, amely részben igaz is. Most az Európai Parlament részéről, mint társ jogalkotók, mi ezzel nem lehetünk elégedettek, és ezért egy európai megoldást kell uh, kitalálnunk. Azt sem vitatott, hogy a kilométer számlálóval történő csalás nem csak a fogyasztóvédelmi csalásnak minősül, hanem nagymértékben károsítja a gazdaságot is, és nem csak a közúti alkalmasság szempontjából kell ezt vizsgálnunk, amely amelyet én nem szeretnék egyáltalán megkérdőjelezni, hanem meg kell vizsgálnunk ezt a fogyasztóvédelem és a nemzetgazdaság szempontjából is. Az is helyes, de ha jól tudom, már most is van egyfajta európai adatbank, ahol eh, meg lehet vizsgálni azt, hogy lopott-e egy autó vagy nem, tehát már van egy ilyen fajta adatbank. A kérdésem az az, hogy eh, ha lopott eh, egy autó, hogyha ezt már egy adatbankba fel tudjuk venni, akkor mi nem tudjuk a, megtenni a kilométerszámlálók esetében. Szerintem itt egy politikai akaratra van szükség, és ez itt megvan ma. Tehát a kérdésem az az, hogy mire is gondolnak a büntetés kapcsán, második kérdésem a négy éves hézagot hogyan tudják lefedni, és harmadik kérdésem pedig az az, hogy hogyan lehet egy európai megoldást találni, és még utolsó maradként engedjék meg, hogy elmondjam, hogy esetlegesen egy európai közöttő ügynökséget, amelyet mi már többször követelt, legalábbis a szocialista frakció, lehet, hogy ezt tényleg itt eh, meg lehetne valósítani, és ezzel is meg lehetne előzni az ilyenfajta csalásokat. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Ártóg úr. Alde Bilbao asszony. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Muchas gracias también. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, és gratulálok eh, az új posztjához is, amelyet nemrég foglalhatott el. Két fontos eleme van ennek az irányelvnek, és szeretnék rámutatni a fehér könyvre amely kimondja, hogy 2050-re arra köteleztük magunkat, hogy nulla legyen a közötti balesetben elhunytak száma. Ugyanakkor most a vasúti infrastruktúrát is szeretnénk javítani, és 2020-ra csökkenteni szeretnénk a vasúti közlekedésben elhunytak számát is, tehát ezeket az adatokat szeretnénk csökkenteni. Minden, amit teszünk, pontosan ezt a két célt szolgálja. Azt mondták a bizottság részéről, hogy 2018 májusáig nem lesz kötelező ez a regisztráció. Ez kicsit ellentmondásos a kilométerszámlálók kapcsán. Az egyes cikk kimondja az alapvető követelményeket, de nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy esetlegesen túllépjenek ezeken a minimális követelményeken. Én nem akarom megvédeni persze az Európai Bizottságot most itt, de szerintem van már elég jogszabály, irányelv, amelyel fel lehet szólítani a tagállamokat arra, hogy végezzék el a feladatukat, vállaljanak felelősséget. A kérésem az Európai Bizottsághoz a következő. Önök említették, hogy vannak bilaterális megállapodások a tagállamok között. Kíváncsi vagyok, hogy ismerjük-e a csalás nagyságát, mekkora ez a csalás, van-e tagállami információ arról, hogy lépnek-e előre az információ csere kapcsán, és hogy haladnak-e a javasolt ütemterv szerint. Kíváncsi vagyok, hogy történt-e más fellépés az ilyenfajta csalás leküzdésére nem csak a kilométer számlálóval történő csalásról van szó, a büntetésekről, a szankciókról. Itt a fogyasztói jogokról is szó van, és a közötti biztonságról. Ugyanis ezek a járművek, ezekkel a járművekkel csaltak, és ez az egészségre is káros lehet, a biztonságra is káros lehet. Nagyon sok olyan szervezet van, amely a közúti balesetek áldozataival foglalkozik, és arra kérik a tagállamokat, hogy feleljenek meg ennek az irányának, és legyenek sokkal szigorúbbak európai szinten. Szerintem, hogyha egy platformra van szó, ahol információt lehet cserélni, akkor Szerintem egyértelműen tudnunk kell azt, hogy mi a csalás szintje az egyes tagállamokban. Lehetséges, hogy egy országonkénti elemzésre is szükség lenne, meg kell mutatni azt, hogy mely országok felelnek már most meg az előírásoknak. És mielőtt még rátérnénk a technikai megoldásokra, vagyis az új rendszer létrehozására, ne legyünk naívak, szerintem minden ami egy új rendszer létrehozását illeti, az a tanács ellenkezését fogja kiváltani, de persze meg lehet vizsgálni a lehetőségeket. Lehet, hogy egy már meglévő eszközt is lehetne frissíteni, és így ez átvehetne ezeket az új funkciókat. a 2020-as jelentés előtt már szükség lenne egy részletes elemzésre, hogy tudjuk, hogy miről is beszélünk végezetül. Szerintem fel kell szólítani a tagállamokat arra, hogy feleljenek meg a már életben lévő irányelveknek. Köszönöm szépen, Kirana asszony. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset komissiolla. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak ezért a az előadásért. Az a kiinduló pont, hogy mi most a csalásról beszélünk az állampolgárok esetében, fogyasztók esetében. Egy kicsit túlságosan sok a csalás ezen a területen. Szeretnék azt garantálni, hogy megvédik az állampolgárok jogait, és itt szó van az új technológiához való jogról, és a bizottsági szolgálatok elgondolkodtak ezen, vagy külön kezelték ezeket a kérdéseket a bizottság egyes szolgálatainál. Krámer úr következik. Köszönöm szépen ezt a, az előadást. Digitális korszakot élünk az önjáró autókról beszélünk, aztán pedig itt van a gond, hogy nem tudjuk megállapítani a kilométer számlálon lévő adatokat. Hát ez nevetséges, a technika mert sokkal messzebb tart, alkalmaznunk kellene ezt. Nem csak a fogyasztókról van szó, hanem az adófizetős, adófizetőkről. Például Berlinben tudjuk a taxik esetében már 20 éve, hogy csalnak. Vannak olyan taxisok és ha kiszámolnánk az adók alapján, hogy mennyit vezettek, az lenne, az jönnek, hogy visszafele kéne menniük. Hamburgban vannak olyan taxi cégek, ahol bevezettek bizonyos fajta szabályokat, mindenkinek eh, tartania eh, kell magát, csak belni, mert nem akarják ezeket betartani. Igazából ez nem elfogadható, hogy a politika szemet huny a csalás fölött, sőt, még támogatja is. Tehát a technikai megoldás már létezik, persze vannak gondok az adatvédelem kapcsán, én ezt értem, de hogyha minden este feljegyzik azt, hogy mennyi, mennyit vezetett valaki, vagy akár minden héten, akkor ez adat szempontjából kivitelezhető, anélkül, hogy tudhatnánk, ki hova ment, és így a csalást is ki lehet eszközölni. Így lehet bízni abban, hogy a kilométerszámlálón álló adat az valóban e, helytálló. 2018-tól tehát lesz most már adatcsere kötelező módon a tagállamok között. Amit nem igazán értek, az az, hogy miért várnak 2020-ig a tanulmányjal, én ezt nem igazán értettem, miért kell erre ilyen sokat várni. Már ezt el lehetett volna hamarabb is végezni. Oké, okay, 2018-ig lesz még türelmünk, de viszont nagyon fontos, az, hogy a tagállamok tényleg tartsák magukat az alapcseréhez. Nekem gondom van ezzel az első négy évvel, ez ugyanis igazából felkérés csalásra, ezt nem fogják ellenőrizni. Hát, hogyha valaki csalni akar, akkor az első négy év alatt teheti ezt meg, és itt akár meg lehet 50, vagy akár 100 ezer kilométert takarítani, és így eladni az autót. Persze szükség van egy EU szinten megvalósuló megoldásra, más területeken is felismertük már a deficiteket, és hogyha az Európai Bizottság egy kicsit erőfeszítést tesz, és mi a parlament részéről nyomást gyakorolunk, akkor rá tudjuk venni a tagállamokat arra, hogy megállapodjunk. Szeretnék információt kapni arról én is, hogy milyen országokban létezik már ez, hol cserélik ki az adatokat. Mi itt mindig udvariasan nem nevezünk meg neveket, de szerintem azokat az országokat, amelyek nem akarnak adatokat cserélni, azokat meg kell említeni, ezeket ismernünk kell. Hogyha Németország lenne ez, akkor én biztos nyomást gyakorolnék otthon a ottani képviselőkről, ezeket az információkat adják közre. Köszönöm szépen. Lüngdén kolléga kap szót. Svédországban is nagy piaca van az importált autónak. Németországból hozzák be őket. Az autókereskedők így jutnak több pénzhez az autóért. Attól, hogy elfogadták a számlát, nem jelenti, hogy rossz állapotban lenne, lenne az autó, de hát többet futott, mint hiszi a vevő. Nagyon nehéz ezt ellenőrizi, hogyha importált autó, hogyha svéd autó, akkor ezt lehet nyomon követni, van dokumentáció, de importált autónál nagyon nehéz. Ez azt jelenti, hogy megoldás kell találni. Igen, ez biztonsági kérdés, mert sokkal többet futott az autó, mint gondolnunk. Azt hittük, hogy biztonságos autót veszünk, pedig többet ment. Koordinált megközelítés kell végig kell követni az autóútját a gyárból, és így lehet tudni, hogy mennyit ment. Mi a felelősség? Itt valakit meg kell büntetni azért, mert trükköztek a kilométer órával. Hát ez nem könnyű, mert csak rá kell kötni egy számítógépet az autóra, és már is meg lehet változtatni a kilométer óra állását, kilométer számláló állását. Sose fog kiderülni, ki volt az. Gyakran a tulajdonos ártatlan és a kereskedő követte el ezt, ő a bűnös ha követni lehetne az autó egész életciklusát, akkor könnyebb lenne a helyzet, ha tudnánk, hogy hol fordult meg. Jó lenne tudni, hogy a kilométer számláló pontos adatot mutat, ez gond minden fogyasztó számára. Köszönöm szépen, Lundgren úr. Szeme Lora asszony kap szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik a fogyasztóvédelemről beszéltek, és a fogyasztók gazdasági érdekeiről. Lenne egy kérdésem, és a bizottsághoz mi, mennyibe kerül az, hogy nem teszünk semmit 2014-es irányelvről beszélünk. 2020-ra elő kell teljeszteni egy végrehajthatósági tanulmányt, majdnem egy tíz éves időszakról beszélünk, tehát mióta elkezdtünk már beszélni erről a témáról itt az európai intézményekben. A második pontom vagy megjegyzés lenne, Egyetértek azzal, hogy a biztonság szempontjából nagyon fontos az, hogy milyen része is sérültek meg a balesetben egy autónak. Szerintem eh, erre az információra is gondolni kell. Köszönöm szépen, Keneske úr, a szó. Nagyon röviden tudok hozzászólni, mert mindent mondtak előttem. Többször is mi hat eh, ki a használt autóértékére volt a balesete, az élettartama milyen idős, és a kilométer számláló állása. Egyes országokban a használt autókkal 50-60 százalékaban csalnak. Ha ezt nézzük, és 10-20-30 ezer kilométeres különbségek vannak, ez kihat az új tulajra. Gyakorlatilag lehetetlen még az igazságszolgáltatáson keresztül sem védelmet kapni. Ez a valóság. E, ezzel kapcsolatban azt hallottuk a bizottságtól, hogy mi az ütemterv, ezt értékelem. De hát ez abszurd olyan kérdésről van szó, ami óriási mértékben kihat, hát nem milliárdokról van szó, nem ez a lényeg, hanem biztonsági kérdés, és éveket kell várni, amíg lépünk. Itt jogalkodási, jogalkotási kezdeményezést kell tenni. Azt várnám el hogy a bizottság világítsa meg, hogy mik a tényleges akadályok, és hogy a bizottság miért nem tud korábban felépni, mint tervezi. Köszönöm szépen, Teniska úr. Nézek a bizottságra, nagyon sok kérdés felmerült a naptárral kapcsolatban 2014-es irányelvről van szó, 2017-et írunk, miért kell 2020-at várni? Ertug fel emleget a szankció kérdését, ez komoly kérdés. A Bilbao asszony részleteket mondott adják meg, melyek azok a tagállamok, akik nem tartják be a játékszabályokat, miért nem vesznek részt a végrehajtásban. Mindenki emlékezhet rá, ez biztonsági kérdés, közúti biztonsági kérdés, és főleg fogyasztói jogi kérdés. Vildekamp úr emlékeztetett rá, hogy itt a téma egy részvel foglalkozunk, de miért nem az egészét vesszük a csalásnak? Ez az igazi tét. Remélem, hogy konkrét válaszokat kapunk, azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk Önöket. Igen, köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Világos, hogy ez a téma sok európai politikát érint, bonyolult téma. Megpróbálok válaszolni egyesével a kérdésekre Először is az az irányelv, amelyet elfogadott a két törvényhez 2014-es, a transzpozíciós határidő 2017 májusa, a végrehajtás jövőre lesz. Tehát világos, hogy nem tudunk módosítást javasolni. Stabilitás kérdése, jogstabilitás kérdése nem lenne jó gyakorlat, hogyha két évenként módosítanánk az irányelveket. Nos, ez az eszköz áll rendelkezésre, ez jó eszköz, de egyelőre nem lépett hatályba. Bonyolult hát revideálni. Az első kérdés, tehát nem az, hogy nem akar gyorsabban menni a bizottság, hanem a szabályoknak egy, legyen egy bizonyos élettartamuk, akkor tudjuk értékelni és megváltoztatni. Ami a kilométer számláló csalásokat, csalásokat illeti, sok állam már tett kezdeményezés, és van jó gyakorlat. Nem tudom, hogy mondhatok államokat, de a belgáknak jó a rendszer, a hollandoké is az, vannak más államok, ahol a jó gyakorlat ihletést jelentett. Nagy az irodalma témának, hogy a tagállamok előre tudjanak lépni várakozás nélkül, mielőtt megvárnák a mi 2020-as határidőnket. A bizottság, a kollégáik nem mi, a Szankó főigazgatóságbeli kollégák egy tanulmányt publikáltak, amiben benne van az összes jó gyakorlat, amely megihleti a tagállamokat. Már most. Van egy kérdésem a bírságokkal kapcsolatban, hogyha meghamisított kilométerszámlálóval találkozunk. A jelenlegi irányelv nem pontosítja ezt. Ez irányelv. A tagállamok dolga pontosítani, hogy pontosan milyen bírságot szabnak ki a maguk területén. sohasem eh, mondtam, hogy az európai adatcsere nem le, ne lenne lehetséges. Ez lehetséges. Az egyetlen kérdés az az, hogy rendelkezésre kell álljanak az adatok, már pedig most nem állnak rendelkezésre, valamint meg kell találni a eh, legköltséghatékonyabb eh, megoldást Dönteni kell tehát 2020-ban ezzel foglalkozni fogunk. Ez nincs messze, ez három év múlva van. Most még az átütetési évben járunk a tagállamok számára. Kaptam egy kérdést arról, hogy kapunk-e információt európai szinten a kilométer számláló csalásokkal kapcsolatban? a fogyasztók 5%-át érinti ez, a keleti országokban elterjedtebb 3-4-szer, mint máshol. Nem tudunk adatot arról, hogy hány állam gyűjti az adatokat. Erről nincs adatunk, de e, megemlítettem néhány államot, ahol a mechanizmus hatékonyan működik. És ebből meríthet a többi tagállam. Természetesen, mint ahogy mondtam, Van a műszaki rokonsági vizsga, de ez nem akadályozza meg a csalást. A DJ Gro, illetve a DJ Just kollégáink be tudnak segíteni ebbe a munkába. Például a kilométer számlálóra vonatkozó és idén életbe lépő új szabályozás. Kérdés, hogy szabályozni kell -e a ö, csalás területét, mert hogyha ezt szabályozzuk, akkor éppen segítünk a bűnözőknek, hogy jobban, ügyesebben járjanak el. Az iparra is vár itt tendő, egyes gyártók szabályokon gondolkoznak, ez az új autókra fog kiterjedni. Egyes irányelveket részben alkalmazni kell, például a kereskedő gyakmakorlatokról szóló irányelvet, de ma olyan keret van, amely már segíti a tagállamokat a hatékony fellépésben. Mint mondtam, a következő lépés a műszaki alkalmasságban 2020-ban lesz, és akkor meg fogjuk vizsgálni ezt a lehetőséget, hogy az elektronikus adatcsere hogyan működhet európai szinten. Köszönöm szépen a válaszokat. Folytatjuk a napi rendet, kedves kollégák, és Kilenen asszony következik véleménytervezet az alkalmazkodó képes energiaunió és Párizsi megállapodás kötelezettségvállalásainak teljesítés érdekében a tagállamok által 2021 és 2030 között kötelezően alá elérendő éves üvegházhatások gáz kibocsátás csökkentésről. Megadom a szót, utána az árnyék jelentéstevők vitáján, és utána levonhatja a következtetéseket. A jelentés a szavazásra március 23-án kerül ö, sor. Különön asszony. Kedves kollégák! 117 módosítót kaptunk. Az ITRE szakbizottság is beszél erről, és azt láthatjuk, hogy széleskörű támogatottsága van annak, hogy ambiciózus legyen itt a fellépésünk, és erre büszke vagyok. Örülök annak, hogy a Strasburgi ülésen, amikor beszéltünk a kibocsátásról, akkor arról döntöttünk, hogy nyomást gyakorolunk az emo ra hogy a tengeri fuvarozás is bekerüljön a kibocsátás kereskedelembe. Ebben a véleményben a TRAN részéről három fontos pont van, amit, amelyeket én megvitattam az tevőkkel. Az ETS, a rugalmasság, kérdéséről van szó, és ez kihat a teljes rendszer működésére, ugyanis ez ahhoz vezethet, hogy nem fogjuk elérni a célkitűzéseket. Minden parlamenti frakcióval arra az eredményre kell jutnunk, hogy a Transzakbizottság véleménye tükröződjön. A módosítók azt mutatják, hogy a képviselők számára fontos az, hogy egyértelmű kapcsolat legyen a párizsi megállapodás és a 2030-as szekötűzések között. Javítani kell az energiahatékonyságot, át kell törni a megújuló, megújuló üzemanyagoknak. Ez nagyon fontos az energia politika szempontjából a közlekedés területén. Azon kell lennünk, hogy az Európai Unió és a tagállamok mindent átfogó intézkedéscsomagot hozzanak létre a kibocsátás csökkentésére meg kell vizsgálnunk az EU szintet is, tehát a teljes képet kell látnunk, egy lett volna röviden. Excusez-moi. Donc c'est à vous la parole. Um, please, I, I'm, I'm in the role of Miss... Klún asszony nevében szeretnék hozzászólni a mai napon, aki elnézést kér, mint epp és árnyékjelentéstevő, mert nem lehet itt a mai napon. Kulasz, hogy üzenete az, hogy továbbra is szívesen részt vesz majd ebben a nagyon érdekes vitában. Tulajdonképpen a nemzeti kibocsátás csökkentési tervekről van szó, a 2021 és 2020 30-as időszakban azon ágazatokban, amelyek egyelőre még nem szabályozottak, hogy meg tudjunk felelni a párizsi megállapodásnak. Akkor az, hogy még vizsgálja a kompromisszumokat és a módosító indítványokat, de egyelőre úgy gondolja, hogy pozitívak ezek a kompromisszumok, mert megfelelnek a párizsi célkitűzéseknek. Krulasszony úgy gondolja, hogy rendkívül fontos, hogy igazságos és rugalmas rendszert tudjunk létrehozni, amelyben a tagállamok közösen tudják majd csökkenteni a kibocsátásokat, ugyanakkor a tagállami ipar ezt nem fogja megsínyleni. Az energiahatékonyság növelése rendkívül fontos, illetve a fenntartható közlekedési módokra való átváltást is prioritásként kell kezelni. Ezen kívül még az alacsony szén kibocsátású gazdaságra helyezni ő a hangsúlyt. Krulasszony azt is szeretné hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a tagállamok irányába ösztönzőket fogalmazzunk meg a közös célkitűzések felállítására. Köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer elnézést kérek Lunasszony nevében, hogy nem lehet itt, de természetesen továbbra is szívesen együttműködik majd az előadóval és az árnyékokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen, remekül átadta az üzenetet, megértettük azt. Krisztinél szó. Elnök asszony, kedves kollégák, mint ahogy a legutóbbi vita kapcsán már elmondtam, az a szöveg, amiről most beszélünk, alapvető fontosságú, és itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a Párizsi megállapodás célkitűzéseit át kell ültetnünk az Európai Uniós jogalkotásba. Az árnyékjelentéstevők első ülése tegnap volt, és én eléggé aggályosnak tartom a vita bizonyos fordulatait, ugyanis most arról van szó, hogy a kötelezettségeket végrehajtsuk, és a COP21-es szép szavak után végre a tettek mezeire lépjünk. Ugyanis úgy tűnik, hogy az Európai Unió ambíció szintje csökkenni fog. Ez szerintünk egyáltalán nem jó. Itt voltak a hosszú távú célkitűzések 2040-re és 2050-re nézve, de ezek ellent mondanak a párizsi célkitűzéseknek. Ráadásul a 2040-re történő 60%-os csökkentés, illetve 2050-re megvalósuló 80 vagy 85%-os csökkentés még nem oldja meg a szén érából való kilépéssel járó problémákat. Van egy kötelező felülvizsgálati záradék, ezt szintén egyeztetni kell a párizsi célkitűzésekkel. A COP21-ön is kimondja, hogy a lehető legmagasabb ambíciós szintre kell eljutni, tehát folyamatosan figyelni kell, az ambíciókat. Az emissziós kvóták tekintetében mindenképpen megegyezésre kell jutnunk, és el kell érnünk, hogy a valódi kibocsátási szintet ne léphessék túl a kvóták, ugyanis ellenkező esetben semmilyen erőfeszítést nem kell tenni, mert magasabb szinten szennyezhetnek, mint ami a valós emissziós szintjük. A következő árnyékjelentéstevői üléstől egy kicsit többet várok, és remélem, hogy tényleg tartjuk magunkat azokat az, azokhoz a szövegekhez, amiket mi fogalmazunk meg. Telicska úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, valóban nagyon fontos ez a javaslat, amely előttünk van, és így is kell ezt kezelnünk. Egyrésztről tiszteletben kell tartanunk a kötelezettségvállalásainkat, másrésztről viszont komolynak kell lenni, és az ambícióinkat konkrét elemzésre kell helyezni. Jó a javaslat, kevésbé vagyok pessimista az első elnyek jelentéstevői ülés után. A jelentéstevő szerintem sokat segített mind a kompromisszumok kapcsán, mint pedig a hozzáállása által. Nem szeretnék túlságosan belemenni a részletekbe, hiszen abban állapodtunk meg, hogy szerdáig elküldjük a megjegyzéseinket a jelentéstevőnek, és utána jön létre a szöveg. Azok a kérdések, amelyeket felvetettem, és amelyek szerintem fontosak, ennek kapcsán hadd beszéljek az ötös kompromisszumos javaslattal, illetve a progresszivitásáról az ambíciónknak. Ezzel van egy pici problémám. Úgy vélem, hogy a szöveg kimondja egyértelműen, hogy évenként lineáris mértékben 2030-ig. Nekem ezzel az a gondom, hogyha ezt papírra vetjük, ezeket a konkrét adatokat, anélkül, hogy hatástanulmányt végeztetnénk. Én azt kértem a jelentéstevőtől, hogy vizsgálja azt meg, hogy hogyan lehetne a progresszivitást megtartani, hogyan tudnánk az ambíciót megtartani, de hogyan tudnánk komolynak maradni, és egyfajta elemzést kérni. Én nem zárom azt ki, hogy 2040-ben lehet, hogy már 95 lesz, lehet, hogy 97 vagy 100 lesz. Ezt most nem tudjuk még előre látni, és ezért nem lehet pontosnak lenni ezzel kapcsolatban. Legyen van a megjegyzésem ezt illetőleg. A második pont, ez egy kis magyarázat lenne. A hetes módosítóban arról állapodtunk meg, hogy ezt újra fogalmazzuk, ugyanis a jelenlegi kompromisszum kicsit másról beszélt, mint amit én akartam volna a saját módosítomban. Itt arról van szó, hogy 2030-ig fel lehet használni a hozzájutást bármilyen évben. Szerintem ez kicsit félreértette a jelentéstevő, és emiatt már lesz egy kis átfogalmazás, és más politikai frakciók is fenntartást, fenntartásukról jelentettek. A 2000 20-as határokat szabták meg maximális határértékként. Ennek az a háttere, hogy nem büntethetjük meg azokat az országokat, amelyek már most erőfeszítéseket tettek. Szerettem volna kiemelni ezt, ez számomra fontos pont, és az Alde számára is. Lenne még több hozzászólásom is, ezek kicsit feleslegesek, hiszen ezekről már beszéltünk tegnap, és biztos vagyok abban, hogy a következő napokban sikerül majd javítani a szöveget, nem hiszem, hogy pessimistának kell lennünk, nem vagyunk már olyan messze a céltól. Köszönöm szépen Telicska képviselőnek, most Eghaut úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék én is köszönetet mondani a jelentéstevőnek, remes, remek munkát végzett. Tegnap nem tudtam ott lenni az árnyék jelentéstevői ülésen, de hallottam, hogy mi történt, úgy hallottam, hogy jó hangulatban zajlott ez az ülés, és hogy lesz majd lehetőség kompromisszumra, ami talán mindenkit nem tesz boldoggá, de azért egy jó egészséges többség bizonyára kialakul majd. Ezt én is várom. Krisztinnel amúgy egyetértek abban, hogy mennyire fontos ez a téma, hiszen két jogalkotással is foglalkozunk most, az ETS és ez, amely a Párizsi megállapodás végrehajtása is egyenes ágú következménye. Tehát mindaz, ami Párizsban megszületett 2015. decemberében, annak valósággá kell válnia, különben csak megtapsoltuk a szép szavakat, ami elég olcsó, és nem hajtottuk ezeket végre. És most már egyáltalán nem mondhatjuk, hogy bármi is úgy történik, mint hogyha business as usual lenne, hiszen most már a Párizs utáni időszakban vagyunk, amikor nagyon sok minden megváltozott. A TRAN véleménye természetesen nem foglalkozhat mindennel, ezért ki kell választanunk, hogy mik a legfontosabb témák, hogy a rugalmassággal hogyan bánunk. A rugalmasság nagyon szép szó, de vigyázzunk arra, hogy a rugalmasság jegyében ne arra adjunk lehetőséget a tagállamoknak, hogy kevesebbet tegyenek, tehát hogy a rugalmasság ne hozzon létre kiskapukat. Ösztönözni kell a tagállamokat, és meg kell akadályozni, hogy kialakuljanak ezek a kiskapuk, és a tagállamok kevesebbet tegyenek. És hogyha valaki túl teljesített egy időszakban, akkor a következő időszakban nem lehet megpihenni, hanem akkor is tovább kell lépni, tehát így a transferek kérdésére igenis oda kell figyelni. És a transfereket 5%-ban kell maximálni. Ami pedig a hosszú távú célkitűzéseket illeti, igenis foglalkozni kell azzal, hogy mi történik 2030 után. Ez nagyon fontos a beruházók számára, a mezőgazdaságban, a közlekedésben. Igenis tudni kell, hogy mi történik 2030-ban, hiszen egy beruházó számára 2030 az holnap után van. És a mínusz 95 tekintetében nem szabad nagyon vaskalaposnak lennünk, meg kell néznünk, hogy mi lesz a mínusz két százalékkal, hogy az IPCC-nek mi a véleménye, hogy tényleg azokat a célokat tudjuk elérni, amire igazán szükség van. A jövőbeli javaslatokat nyilván hatástanulmányok fogják majd alátámasztani, de még egyszer mondom, hogy hosszú távra is gondolkodnunk kell, hiszen a beruházók számára a hosszú távú gondolkodás rendkívül fontos, úgyhogy valahogy egyensúlyt kell találni a között, hogy előre gondolkodunk, ugyanakkor nem kötjük meg a saját kezünket. A platform, az aukciós platform szerintem nagyon érdekes ötlet, és ez is adhat rugalmasságot a tagállamok között, hogyha létrejön egy ilyen árverezési licitáló platform és várom a kompromisszumokat, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó tranos vélemény születik majd. Köszönöm. Köszönöm, Eckhout úr. Akkor vissza is adnám a szót Kilenen asszonynak, az előadónak. Illetve, bocsánat, bocsánat, a bizottság képviselője is itt van, melynek nagyon örülünk, szeretettel üdvözöljük őt. Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Perfect spelling. Tökéletesen ejtette ki a nevemet, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy elnézést kell kérnem azért, hogy itt vagyok. Nagyon érdekes ez a vita. Jelenleg nyomon követjük eh, ezt a szabályozást, és eh, ami számunkra nagyon fontos, az a Párizsi megállapodás kontextusra szeretnénk a világ többi részének a politikailag érdekes időben megmutatni azt, hogy képesek leszünk 2030-ig 40%-ot elérni 1990-hez képest. Ehhez az kell, hogy 2005-höz képest mínusz 30%-ot érjünk el. Néhány megjegyzés már született azokról a kérdésekről, amelyek az ambíció szintjét illetik, és nagyon fontos a kiinduló pont ezek kapcsán, és nagyon fontos az, hogy milyen fajta rugalmasságok vannak ezen a perióduson belül. Nagyon sok javaslat, amely gyengíti a kiinduló pontot, az nem teszi valószínűvé azt, hogy a tagállamok képesek lesznek elérni a mínusz 30%-ot 2030-ra. Ez egy kicsit aggaszt bennünket. Ami a rugalmasságot illeti, a bizottság hatástanulmánya megmutatja azt, hogy milyen hatásai lehetnek ennek. Nem hisszük azt, hogy ez aláássa majd a kitűzött szintet a környezetvédelem kapcsán, ami pedig a hosszú távú vitákat illeti, vagyis azt, hogy szükség van-e hosszú távú célokra ebben a jogszabályban. Szeretnék arra emlékeztetni ennek kapcsán, hogy az Európai Parlament képviselői a, is tudják, hogy a Párizsi megállapodásban is van egy hosszú távú perspektíva, és hogy minden résztvevőnek vissza kell jönnie 2020-ban megvitatni ezt a stratégiát, és az új feladata a Párizsi megállapodásnak az az, hogy az 1,5%-os, 1,5 fokos célkötözést elérjük. Ismerjük az IPCC jelentését, ez nagyon fontos információforrásunk, és lesz ennek a jelentésnek egy frissítése 2008 közepén. Úgy véljük a bizottság részéről, hogy ennek a dokumentumnak kell majd formálnia a század közepéig elérendő célokról szóló vitát. Kicsit korainak tart látjuk azt, hogy pontos adatokat vegyünk be ebbe a szabályozásba, főként akkor, hogyha nem tudjuk azt, mi lesz 2030 után. Tényleg hasonló lesz a, a előfeszítés megosztás. Tehát mindenképpen meg kell tartani a rugalmasságot. Utolsó pontként szeretném elmondani azt, hogy az adminisztratív terhek tekintetében, amely valóban egy aggályt jelent a bizottság számára, mi törekszünk a jobb jogalkotásra, szeretnénk egyszerűsíteni, karcsosítani a jogszabályokat, szeretnénk csökkenteni a tagállamok számára a terheket, és valóban a javaslatok nagy része pont az ellenkező irányba halad, legyen szó például az éves megfelelési ciklusokról, amely nem passzol bele a, a LULUSZEF ciklusába, és vagy akár szó lehet itt a, az erőfeszítés megosztásról a tagállamok között is, a jelenlegi javaslatok tehát nem kivitelezhetőek. Ha jól értelmeztem ezeket a javaslatokat, akkor azt mondják, hogy 2019-ben kell megtörténnie ennek a elvezésben, de csak 2020-ban fogjuk majd ismerni az elkülönítéseket, hogyan tudunk valamit aukcióra bocsátani, hogy csak egy és évvel később tudjuk azt, hogy mit fogunk mennyit lehet majd akcióra bocsátani. Tehát nagyon fontos a rugalmasság, meg kell vizsgálni azt, hogy tényleg ez működőképes javaslat legyen. Továbbra is felkínáljuk szolgáltatásainkat mindenfajta további vita szempontjából a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm. Merci à vous. Én köszönöm, és az utolsó szó jogán Kilenen asszonynak adom meg a szót az előadónak. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, és természetesen a bizottság képviselőjének is a megjegyzésekért. Az én értelmezésem szerint nyitott, ugyanakkor rugalmas és megfelelően szigorú rendszert kell létrehoznunk, amely irányvonalat ad a tagállamoknak, ugyanakkor nem jár túlzottan nagy administratív terhekkel és figyelembe veszi a tagállamok speciális helyzetét is. Egészen biztos vagyok benne, hogy a véleményt ezen megfontolások alapján el fogjuk tudni készíteni, és reméljük, hogy március 23-áig legkésőbb elkészül majd ez. Ösztönzőkre is szükség van, a mézes madzagra is, de ugyanakkor a bunkosbotra is, hogy a tagállamokat megfelelő útra tereljük. Természetesen el kell kerülnünk, hogy olyan tagállamok szankciót kapjanak, amelyek minden erőfeszítést megtesznek, ugyanakkor nem is dicsérhetünk olyan tagállamokat, amelyek csökkentik az ambíció szintjüket, és azt várják, hogy mások végezzék el helyettük a munkát. Tehát nyugodtan, békésen, nyitottan és építő jelleggel kell eljárnunk az árnyék jelentéstevők között, és akkor bizonyára sikeresek leszünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönjük az előadónak, Kilonen asszonynak a munkát. Folytassuk a munkát. a tentés koordinátorokkal fogunk most beszélni, és az a megtiszteltetés és szerencse ér minket, hogy itt lehet közöttünk három koordinátor. Bonjour, mindenkinek szép napot kívánok! Ez egy szokásos éves eszmecsere a tenték koordinátorokkal. Köszönöm Wojciechowski úrnak, hogy itt van. Brinkhorst és Gross urak a további meghívott vendégeink. Tehát ez egy szokásos éves eszmecsere. Itt a szakbizottságban szeretnénk egy kicsit közelebbről látni, hogy a kilenc alap folyosó közül jelen esetben három koordinátort fogunk meghallgatni, ezek rendkívül fontos viták számunkra, hiszen így egységesen látjuk a közlekedési politikák végrehajtását, az alacsony szénigényű közlekedést, illetve a szomszédos országokkal való együttműködési lehetőségeket. Természetesen minden egyes tentés kérdést nem tudunk egy ülésen lebonyolítani, úgyhogy több forduló lesz, összesen négy forduló lesz, ahol 11 koordinátort fogunk összességében meghallgatni, közülük is hármat a mai napon. A harmadik országokkal való együttműködés, illetve a határokon átnyúló akadályok feloldása a két fontos téma. Úgyhogy, uraim, várjuk a prezentációkat, és utána vitára is sort kerítünk majd. Tehát um, összesen 30 perc van, és mivel hárman vannak, mindenki 10 percet kap, amit nagyon szigorúan fogok ellenőrizni. Utána megadom majd a szót a mi koordinátorainknak, és természetesen utána állandó jelentéstevőnk is szót kap majd, a tentés állandó jelentéstevőről van szó. Wojciechowski úrnak adok elsőként szót, parancsoljon, 10 percet kap. Uh, merci beaucoup. Uh, Madame Chairperson, I will speak English. Uh, uh, uh, and uh, uh, let me just... Uh... Angolul fogok beszélni. Megkapta mindenki az előadásunkat. Az egyik vitaindítő dokumentumról szól, ezt mi koordinátorokként hoztunk létre, ez a mi ö, felelősségünkről szól. Ezt bemutattuk Rotterdamban a Tenté napok keretében. Ennek a célja az az, hogy kifej, kiterjeszteni az együttműködést harmadik országokkal, és megoldani a határokon átnyúló problémákat. Ha megnézzük a Tenté politikáját, akkor Gondolkodnunk kell, gondolnunk kell a nemzetközi hiányosságokra is. A blokkok ugyanis a legnagyobb akadályok a harmadik országokkal történő harmadik országok határain történnek. Számos ilyen vitanyító dokumentumot hoztunk létre, de ennek a célja az az, hogy elmélyítsük a vita bizonyos kérdésekről, amelyel hozzá lehet járulni a munka új módjához. A második munkatárok már ismerik, a harmadik áll most már előttünk. Ezek a vitaindító dokumentumok beszélnek a multimodalitásról, a közlekedési rendszerekről, az új technológiákról, innovációkról, a negyedik a hatékonyságról beszélt az integráció kapcsán, a negyedik pedig a harmadik országokkal történő együttműködés kiterjesztéséről szól. Én pont erről fogok beszélni. Brinkhorst kollégával, illetve Balázs Péterrel együtt hoztuk ezt létre. A téma persze egy egyértelmű téma. Itt eh, nem csak a harmadik országokról beszélünk, a szomszédokról beszélünk, de beszélünk a szomszédjaink szomszédjairól is. Tehát ebbe benne van már az egy övezet, egy út eh, elképzelés, ez egy nagyon érdekes elképzelés. Nem csak arra van szó, hogy a szomszédokat a térképre helyezzük, és a tentét kiszélesítjük. Persze a dokumentumot nem csak mi hoztuk létre, hanem erről beszéltünk, megmutattuk ezt a különböző főigazgatóságokkal is, a DJ Move-ban is például, és a tentén napok során adtuk ezt közre Rotterdamban. Ha megnézzük a fő partnereinket kik vannak a legközelebb az EU értékeihez, a csatlakozni kívánó országok, a csoportosulások, országcsoportosulások, de nagyon fontos a földrajzi elhelyezkedés is, Nyugat-Balkán, Törökország, keleti partnerség, földközi tengetérség, a szomszédok szomszédai. Hát, ha ezt megnézzük, akkor ez kiter, ezek kiterjeszthető a tentét, azt is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan lehet a koridor megközelítést előtérbe helyezni. Ez nem csak Európában vonzó, hanem Európán kívül is. Még Brazíliából is érdeklődnek ennek irányába, kíváncsiak arra, hogy mi hogyan közelítjük meg ennek a végrehajtását, hiszen mindenki hasonló nehézségekkel el szemben. A lényeg szempontjából vannak már megállapodásaink a Nyugat-Balkán országaival, delegált aktusokat már elfogadtunk, és a keleti partnerség országaival is törekszünk egy ilyenfajta megállapodásra, és ezt áprilisban fogjuk elfogadni. A hosszú távú elképzelés az az, hogy hogyan közelítjük meg ezt a e, problémát. Tudjuk, hogy összekötetési platformra van szükség az EU Kína között. Itt különböző gondok merülnek fel, környezetvédelem technikai kérdések, közbeszerzés, vagy olyan kérdések, amelyek az infrastruktúra összekapcsolásából adódnak Kína és Európa között. Láthatjuk itt azt a fajta elképzelést, láthatjuk a kínai elképzelést, több út vezetne Európához, az egy övezet, egy út, ez 60-65 országot foglalna magába, különböző utak versengenének egymással, és különbözőek lennének a kihívások, például át kell menni konfliktusos területeken, olyan területeken, ahol például nem olyanok a biztonsági előírások, mint eh, Európában. Láthatjuk azt, hogy ez idáig a szárazföldi hide összekötetések EU-Kína között nem igazán kiegyensúlyozott. Azt láthatjuk, hogy 1% itt a kereskedelem szárazföldön. Bizonyos áruk esetében ez jó, 20 napba is beletelhet, ellentétben a tengeri úttal, amely 45 napba telik. Vannak technikai kérdések is, például hogyan kell befektetni, mibe kell befektetni, de mi főként az úgynevezett soft infrastruktúra kérésekre koncentrálunk, például a standardokra. Beszélünk a tranzit országok kérdéséről is, sokan nem igaz, kicsit vonakodnak az ilyenfajta befektetéstől. Nem az összekötő területekre történő befektetések miatt ezekről a kérdésekről is beszélni kell, és ahogy mondtam, a standardokra kell itt koncentrálni, hiszen ezeket nem lehet felhigítani. Az volt a konklúziónk, hogy meg kell vizsgálnunk a az áruforgalom nemzetközi tételét, a szomszédokat a térképre kell helyezni, úgymond, és meg kell vizsgálnunk az ilyenfajta együttműködés előnyeit, és látni kell a lehetőségeket. Viszont örködni kell a standardok felett, és fel kell mérni a pénzügyi egyensúlyt, illetve a befektetési étvágyat, hiszen a kínaiak nagyon is érdeklődnek a fejlesztés, illetve a befektetés irányába Európában. Mi is javasoltunk projekteket azok számára, akik Kínába szeretnének befektetni, illetve fordítva, de mindenképpen egyfajta egyensúlyt kell teremteni a befektetések között. Köszönöm. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen az első prezentációt. Most Brinkhorst úr következik a Mediterrán folyosó bemutatásával. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék néhány szót szólni a második témával kapcsolatban, amely az akadályok felszámolására vonatkozik. Először is nézzük azt az előrehaladást, amely az én folyosomhoz, a mediterrán folyosóhoz tartozik. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a mediterrán folyosó legfontosabb része a Lyon-Torino vonal, amely szükséges lenne ahhoz, hogy az északi és a déli területeket hatékonyan össze tudjuk kötni. A második fontos rész a spanyol-francia összekapcsolódás Perpignanig. A harmadik fontos vonal a Triesti vonal, amely Olaszország északi részét Szlovéniával köti össze, valamint Horvátországig terjed majd tovább ez a folyosó. Nézzük először is a Lyon-Torino vonalat. Nagyon örülök annak, hogy nagyon komoly előrehaladás történt, ugyanis a francia parlament ratifikálta a 2015-ös kétoldalú megállapodást a Lyon-Torino szakaszra vonatkozólag. Az olasz oldalról ezt már megtették az elmúlt év decemberében, tehát ez mindenképpen óriási előrelépésnek tekinthető. És mindkét parlament, illetve az Európai Parlament is, ez már három, elmondta a véleményét erről a kérdésről. 57 kilométerről van szó Saint-Jean de Maurienne-tól Szuzáig, Olaszországig. Itt van a Brennen, illetve a Gotthard alagút is, amelyek rendkívül fontos észak-kelet, észak, rendkívül fontos kelet-nyugati összeköttetések Európában. Ez tehát azt jelenti, hogy a francia és az olasz parlament is megadta hozzájárulását a Lyon-Torino folyosóra, most már a konkrét tervezés indulhat el, természetesen a bizottság is figyeli majd az előkészületeket, és a különböző jogszabályok végrehajtását. A bizottság is figyeli majd a munka előrehaladását, illetve mi is, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok vita folyt itt a parlamentben is, és végre a francia parlament is zöld lámpát adott ennek. És akkor most nézzük a nyugati részt, a Perpignan és Figueres közötti gyors vasútvonalat. Franciaország és Spanyolország megegyezett ennek a vasútvonalnak az üzemeltetésében. Ezt egy koncesszió üzemeltette eddig. Az új infrastruktúrális menedzsmentért felelő hatóságok a két tagállamban megegyeztek, és úgy tűnik, hogy most már nagyon jó alapra jutottunk el, amelyen megoldhatóak a technikai jellegű problémák Franciaország és Spanyolország között, és így maximálisan funkcionális és operatív lehet majd ez a vonal az elkövetkezendő években. Márciusban találkoztunk a spanyol kormányjal, és az egyik téma, amit megvitattunk a közlekedési miniszterrel, pontosan ez volt. A harmadik fontos határokon átnyúló rész Olaszország és Szlovénia között itt egyelőre elhalasztották az új vonal felépítését, ugyanis updatelni kell a jelenlegi infrastruktúrát, mert ennek kapacitása jelen pillanatban nem elégséges. És akkor most nézzünk néhány általános jellegű megjegyzést. Mindhárom esetben annak köszönhető az előrelépés, hogy strukturált együttműködés jött létre az érintett államok között. Nagyon sok esetben nemzeti zárt ipari struktúrák léteztek, és sajnos nem átjárhatóak a határok. Az a struktúrált együttműködés, amit sikerült megvalósítani az elmúlt években, minden esetben segített, minden egyes régióban segített a határokon átnyúló problémák megoldásában és a konnektivitás megvalósulásában. A bizottság és az európai koordinátorok rendkívül fontos és hasznos szerepet játszottak ebben, ugyanis az elmúlt három esetből kettőnek a megoldása egyértelműen ennek a megerősített együttműködésnek köszönhető. Én most a határokon átnyúló szakaszokat vizsgáltam, és itt egyértelműen megmutatkozott, hogy az elmúlt három évben a konzultáns cégek segítségével fel tudtuk tárni a problémákat, a technikai paraméterek közötti eltéréseket, tehát most már látjuk a kritikus fontosságú problémákat, az interoperabilitási problémákat és az intermodalitással kapcsolatos problémákat, valamint a kapacitás hiányokat. Így be lehetett azonosítani a projektek szempontjából a legnagyobb problémákat, és összesen 407 projekt jött létre 100 milliárd euró értékben. A munkálatok most már rendkívül fontos stádiumba léptek minden egyes projekt esetében. A folyosóknál sikerült beazonosítanunk a nehézségeket és a gyengeségeket, most ezeknek a feloldásán dolgozunk. A parlament, mint nagyon fontos költségvetés meghatározó szerv itt az Európai Unióban segítséget nyújthat nekünk a projektek végrehajtásában. Egyértelmű, hogy számos projektre szükség van még a folyosók maximális kihasználtságának szempontjából. Az Európai Uniós társfinanszírozás életbevágóan fontos. Ez 40% volt a Lyon-Torino vonal esetében. Enélkül, a finanszírozás nélkül egészen biztos, hogy nem valósulhattak volna meg azok az előrelépések, amelyeket sikerült elérnünk. A Connecting Europe Facility, illetve az Európai Beruházási Bank szintén kulcsfontosságú szerepet játszott. Az én előadásom leginkább a határokon átnyúló szakaszokra koncentrált, és mindenképpen pozitív végeredményről tudok beszámolni. Köszönöm végül, de nem utolsó sorban Gros úrnak adok szót a kelet-mediterrán folyosó tekintetében 10 percet kap. Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma... Ma németül fogok beszélni. A keleti mediterrán koridor. Ha megnézzük ezt a koridort, akkor azt láthatjuk, hogy hogy kilenc tagállamon keresztül megy ez, de hogyha látják a teljes képet, akkor láthatják azt is, hogy nagy különbözőségek vannak a kohéziós országok és a nem kohéziós országok között. A második munkatervnél tartunk, ez azt jelenti, hogy egy általános képünk lesz erről, és ezek közül kettőre szeretnék koncentrálni, a belvízi hajózásra, illetve a vasútra. Ezek azok az alternatívák, amelyek fontosak a koridor szempontjából számunkra. Láthatják a dokumentumokban a térképeket, ez a jelenlegi um, állást tükrözi, együtt dolgozunk a tagállamokkal, láthatjuk azt, hogy a vasút esetében a villamosítás tovább haladt, az RTMS e, rendszer, a a kialakítása nagyon fontos, de nagy a különbség dél és észak között, főként délen van sok támogatásra szükség, nagy befektetésre van itt szükség. Itt főként a felhasználhatóságról van szó. A következő dia a belvízi hajózást mutatja, ez még nagyobb gondot jelent a korridor szempontjából, ugyanis az Elba Németország és Csehország között jelent gondot, de összességében az Elba egyébként is problémákat jelent, erre majd vissza fogok térni, ezért jelöltük ezt pirossal. Arra is szeretnék rámutatni, hogy nagy hangsúlyt fektettünk erre, és a bizottság is, hogy mi lesz az első két kiírásnál. Meg volt az első két kiírás, és 1,2 milliárd euróról van itt szó. Ha megnézzük a szétosztást, ha megnézzük azt, hogy hogyan osztották fel ezt az első és a második program között, akkor azt láthatjuk, hogy a prioritások, amelyeket meghatároztunk korábban, és amelyek sajnos nem mindig a tagállami prioritásoknak felelnek meg, akkor azt láthatjuk, hogy összességében ezeket figyelembe vették a koridor kapcsán 2014-ben 99 százaléka a vasútra ment, a második kiírásnál 86,5% ment a vasútra. Állandó kapcsolatban vagyunk a tagállamokkal a prioritások meghatározása kapcsán, és a multimodális megközelítést támogatjuk a koridorok kapcsán, és szerettük volna ezt a kiírásokban is tükröztetni, és ezt a különböző infrastruktúra fenntartókkal is megvitattuk. Hogyha ezt a fejlődést megvizsgáljuk a teljes koridor szempontjából, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az egyik legfontosabb koridor, nagyon fontos a multimodalitás szempontjából, és nagyon fontos a környezet, barát szerep itt, meg kell vizsgálni azt, hogy hol vannak a problémák a koridor esetében, és itt általában a tagállami szabályok jelentik a problémát, nem feltétlenül a végrehajtás. A kollégáim is beszéltek a koridorokról, a kínai befektetés tekintetében. Nekünk nem a gondunk a kínai pénz, hanem az, hogy új standardok jelenhetnek meg. Mi itt a jogszabályainkkal szeretnénk egységesteni a koridorok standardjait, és szomorú lenne, hogyha egy új donor, egy újfajta standarddal állna elő. Ami a belső hajózást illeti, nagyon érzékeny ez a téma, akár csak a vasút. Senki nem szeretne több közúti forgalmat, de sok esetben nehéz képíteni a belvízi hajózást és a vasút közlekedést. Ezt eh, láthatjuk mindenhol. Ezért eh, két eh, súlypontot helyeztem a munkámba. Először is legyen egy általános koncepció az ELBA kapcsán. Németországban már erről beszélnek. 2017. januárjában volt egy nagyon érdekes lezárása mindennek első fázisban. Egyrésztről a politikai hatóságok szövetségi és tartományi szinten, másrésztről viszont környezetvédelmi szervezetek is részt vettek ebben, az egyházak is, akik nagyon aktívak voltak ebben a témában, és bemutatták azt, hogy milyen fajta stabilitás lehetne létrehozni a jövő számára. Ez szerintem nagyon fontos pont volt. Ugyanis nem lesz még egyszer egy olyan öm, hajóút, mint a rajnai. Itt 1,40 méteres mélységről van szó. Látnunk kell azt, hogy mi hol kivitelező. Másrésztről viszont, hogyha lemondunk a belvízi hajózásról teljesen, ebben a koridorban az nagyon sajnálatos lenne. De egy példát mondjak, hogyha van egy konténer hajó belvízi hajózás szempontjából, akkor az 200 kamiont helyettesít. Ezt a fajta alternatívát kell látnunk. A második kihívás számunkra az az, hogy a vasút nem csak infrastruktúra, hanem működés szempontjából is kihívás. A következőről beszéltünk az országokkal. Abszurdnak tartom azt, hogy milliárdokat fektetünk be azért, hogy hatékonyabb legyen a vasút, Másrészt viszont a határokon 10 órát veszítenek el, technikai, illetve igazgatási okokból. A tagállamokat ezért leültettük, megkérdeztük őket, hogy egyetértetek-e a miniszterekkel, az illetékes hatóságokkal abban, hogy legyen egy munkacsoport, amely a problémákat elemzi, és arról gondoskodik, hogy ezeket a szabályokat eh, meghozzuk. Biztos vagyok abban, hogy két éven belül 10 óráról 2 órára tudjuk a várakozási időt csökkenteni, plusz kiadás nélkül. Ehhez csak józan ész kell, és kölcsönös bizalom, kölcsönös bizalom, főként az ellenőrzésben, mind az utasok, mind pedig az anyag ellenőrzések kapcsán. Túlságosan sok időt veszítünk el, és azon dokumentumokban, amiket önöknek átadtam, láthatnak egy programot, amely 8 fejezetet tartalmaz. Most eh, a hetes koridorral foglalkozunk, a következő hónapban Bécsben fogunk majd találkozni, és ott elemezzük majd ezt az aspektust. Meg vagyunk arról győződve, hogyha van ö, akarat, akkor tényleg sikerül majd eh, gyors nyereségre szert tennünk, anélkül, hogy nagy befektetéseket tennénk. Végezetül egy dolgot szeretnék még elmondani, és a kollega is hangsúlyozta ezt. A koridorunkon a következő kísérlet zajlik. Február 1-én már kimejtettük a, a pénzt a kiírásokkal, hogyha 40%-ot nem tudunk elérni a vasút területén, nem tudunk a kisfületekre jobban koncentrálni, nálunk 360 projekt van, ez nem 360 nagy projekt, ezek egészen kicsi projektek, hogyha ezeket e, tudjuk erősíteni, akkor előléphetünk, tehát egyszerűen szólva gyakorlati megoldásra van szükség a koridornál, és egy CEF 2-re van szükség, ugyanis 40%-os direkt finanszírozás nélkül nem fognak létrejönni bizonyos projektek tisztelettel minden EU pénzügyi eszközre nem tudjuk elérni a céljainkat 2030-ra, vagy csak 80%-ban tudjuk elérni, akkor, hogyha nem lesz közvetlen finanszírozás a következő periódusban. És remélhetőleg sikerül majd a bizottságnak, a parlamentnek jó párbeszédet folytatnia, és remélhetőleg sikerül meggyőzni majd a tanácsot. Köszönöm. Köszönöm. Yes, uh, okay. Uh, my... Uh, Michael, uh, ez a uh, folyosó a uh, legérettebb uh, folyosó Európában, Európa legfejlett legrövidebb vidékeim egy keresztül, a legrövidebb is. Kritikus kérdésekkel kezd, kell szembenézzen a ö, sűrű használat miatt. Ö, például el kell választani az utas forgalmat az áruforgalomtól. vannak szűk keresztmetszetek. Ha megnézzük a környezeti kérdéseket, nem csak a széndiokszid kibocsátást nyáron, például a zaj kérdését. Ez probléma a Rajna völgyben, a befektetéseknél, beruházásoknál. A, sár, a, a piros jelzi Koblenz környékén a kritikus pontokat. Ott nem felelnek meg a kettős feles követelménynek. Mikor következik ez be? Szükséges lenne komoly beruházásra a, a rajna komoly kotrására. nem lett hiányzó láncem, az tényleg nincs is, de szűk keresztmetszetek vannak. Oberhausennél van egy olyan szakasz, ott a ö, helyi ö, lakosság ö, szembeállását kellett leküzdeni. január 1-én kezdhettük el az első szagaszi Perúrral, akit jelen van. Szintén komoly beruházásra lenne szükség Bázelnél, illetve vasúti beruházás a svájci határ és Olaszország között. Ez a fejlesztés irányába mutatna, az Alpokon könnyebb lenne, átkel, könnyebb lenne átkelni, nem csak alagúton. Egy 57 kilométeres alagút van, ami júniusban nyílt meg. Ha megnézzük ezt a projektet, összesen 11 projektről van itt szó. Ezeknek 80 százaléka több mint egy országra vonatkozik. Tehát ez határon átnyúló kérdés. Együttműködésre van szükség nem csak a résztvevők között, hanem a országok részvevői között. Több intézmény támogat bennünket, a CCNR, a Rajna Bizottság hasonló eseményre került szert, illetve az Európai Fejlesztési Csoportosulás is. Hogyha megnézzük a fő sikertörténeteket, akkor Svájcot kell említeni. Megfelelő költségvetés szabályait betartva, kereteit betartva időre készültek el. Egy harmadik alagutat is fognak építeni és ez 30 perccel fogja rövidíteni az utat Zürich és Milánó között. 2020-ra pedig egy órával, de hát természetesen 60%-kal fogja növelni a forgalmat. Oberhausennel is megnyílik egy új szakasz, és hát tudnunk kell, hogy a Bázelben a közlekedés is jelentős részben lagutakon keresztül történik. Ahogy kollégáim mondták, Brickhorst úr és Gross úr, részletesen meg kell vizsgálni itt a megfelelőségi kérdéseket. még vannak akadályok, nincs elválaszva az utas és áruforgalom, az áruforgalom alá van rendelve az utasforgalom, és nem tudja kihasználni az összes lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy kisebb beruházásokkal jelentős mértékben eh, tudnánk az áruforgalmat eh, ezen a eh, folyosón javítani. Ugyanez a kérdés a zajjal. Más a helyzet ott, ahol vonatok vannak, napi 10-15 vonat van, és ott, ahol 250 vonat van naponta, és éjszaka is van ott komoly a zaj probléma, ezt eh, kezelni kell. Eh, nem csak zajfogókkal, eh, hanem a vagonok felszereltsége is itt kérdés. Össze kell gyűjteni a, az üzemeltetőket, az érdekelteket, és el kell gondolkodni a megoldásom. Végül pedig szeretném aláhúzni ez olyan kérdés, amelyben az interoperabilitás jelentős kislekedést szenvedett. A harmadik munkatervem külön odafigyelünk a fenntarthatóságra és a környezetvédelmi kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen a három előadónak, a három koordinátornak, három európai koordinátornak. Most még szeretném megadni a szót a két állandó jelentéstevőnek, Markus Pipernek először, és utána Ismail Ertugnak. Tessék! Ich auch bei den Koordinatoren. A koordinátoroknak szeretném megköszönni ezt a nagyon értékes munkát, hiszen önök egyfajta nagykövetként dolgoznak a régiónkban. Én Tartman eh, asszonynal és Wojciechowski kollégával együttműködtem a saját régiómban, a tartományi kormányra, a szövetségi kormányra próbáltunk eh, nyomást gyakorolni, hogy bizonyos projekteket végezzenek el, amelyeket Düsseldorfban nem tekintettek túlságosan fontosnak, és ez a fajta megközelítés működött. Az európai többletérték ebből nagyon jól látszódik, ezért szeretnék köszönetet mondani. Két kérdésem van. Az egyik Matyi Groshoz szól, Görögországban jártam néha, Kelet-Macedóniában, ez Bulgária, Törökország, Görögország háromszöge ez, ez nagyon fontos kereskedelem szempontjából, jó az autópálya, de nagyon fontos az, hogy egy fejlődési tengely legyen ez a terület, ehhez pedig az kell, hogy az eddig elhanyagolt kikötőket is támogatják, ezek geostratégiai szempontból is fontosak, és ugyanígy a vasút is, és minden, ami a multimodális közlekedéshez kötődik, ezt kellene támogatni. Itt valamit tenni kéne azonban előre, és attól tartok, hogy nem fognak elegendő pénzt adni erre, az EFSI sem fog ebben segíteni, hogy magánbefektetőket találjunk ehhez a projekthez, ez őket nem érdekli. Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem az az, hogy milyen fajta milyen fajta segítséget nyújt az Európai Beruházási Bank ki dönt, hogy hogyan döntenek a beruházási banknál, látják-e a mi megközelítésünket -e itt a parlament részéről, hogy szerintünk nagyon fontosak az ilyen fejlesztési tengelyek a regionális fejlesztés szempontjából, hiszen így lehet segíteni, vagy csak a profitot látják, hiszen a, nekik látniuk kell a profitot is a beruházási bank részéről, milyen lehetőségek vannak arra, hogy az Európai Befektetési Bank projektjeit egy, egyesítsük, például a CEF kiírásaival. Ez egy új elképzelés lehetne, tehát egy csatolt megközelítés lehetne ez, talán a befektetők számára is ez jobban eladható lenne. Látni kell azt, hogy egy regionális a szükségszerűség van, és jó lenne, látnak a beruházási bank részéről is. Köszönöm szépen. Eh, Piper úr, Ertug úr a szó. Nem, nem kér szót. Virvendegan Pura koordinátorok nevében tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. El kell mondjam őszintén, hogy rendkívül sok energiát kapok akkor, amikor a TEN-T koordinátorok itt megjelennek, általában sokat nyavalgunk itt mindenfajta probléma miatt, az Európai Unió jövője miatt, a földközi tengeri problémák miatt, a menekültek miatt, a nacionalizmus miatt is sokat nyavalgunk, és ide jön ez a három férfi, és meggyőznek bennünket arról, hogy fantasztikus projektekről van szó, ezzel egyet is értek, és hogy függetlenül a nacionalizmustól ezek megvalósulnak, sőt, még a szomszédok szomszédaival is. Nos, hát ez egy óriási geopolitikai kijelentés a szomszédok szomszédai. Nem igazán fogadják így ezt, mint ahogy mi, tényleg egy geopolitikai fejlesztésről van szó, amit sajnos kevesen ismernek. Ki gondolta volna négy évvel ezelőtt, hogy a tenté folyosók választ jelentenek majd, csatlakoznak majd az egy övezet egy út kijelentés, ez a One Belt One Road kijelentéshez. Én ezt nem gondoltam volna, de mégis azt kérdezem magamtól, hogy nem túlságosan szépe ez. Majd meglátjuk. Van néhány kérdésem. Ukrajna neve nem hangzott el. Ki felel Ukrajnáért önök közül? az eh, Hollandia kételkedett a, csatlak, a társulási szerződésben Ukrajnával, de jól tudom, érdeklődnek a tenté eh, folyosó irányába Ukrajnában. Második kérdésem, az EU-ban multimodalitással foglalkozunk, az EU-n kívül is így van-e? Az a benyomásom, hogy a közötti szektor egy kicsit inkább teret nyer, és eh, itt főként a közötti forrozásról van szó, szóval semmi gondom ezzel, csak félek az egyensúly miatt. Még egy kis részlet, hamarosan ellátogatunk a Rail Baltikához. Mi a helyzet a, a, eh, a nyomtávszélességgel? One Belt, One Road, ezt mondták, Tenté koridor, és mi a helyzet a nyomtáv szélességgel, és már rá is tényleg Brinkhorst úrra, eléggé elavult a vasúti szektorunk, ha határokon átnyúló kérdésekről van szó. Mit lehet ezzel ellen tenni? Ezen kívül kínai pénz. A tenté folyosókban lesznek kínai befektetések, és hogyha a One Belt, One Road-ot összekötjük a tenté folyosokkal, semmi gondom a kínai pénzzel nekem, de szeretném ellenőrizni azt, hogy mi fog történni. És azt látom, hogy a kínai kormány a közel kelet európai országokban nagymértékben befektet, és azt kérdezem magamtól, hogy ez demokratikusság szempontjából elfogadható-e. Itt vannak a egy mm, problémák is. Mathieu Gross, ahogy Márkusz Pipa is elmondta, Macedónia, ez egy mm, ilyen terület, ez mit jelent az önök terve szempontjából? Feltehetek még két kérdést? Edith Brinkhorst úrnak az ő folyosójáról. A a könyv szerint ez Magyarországig tart ez, de utána mi lesz majd? És a nehéz lengyel nevű koordinátorunkhoz intézném a következő kérdést. A svájci tapasztalatok Krámer úrral ellátogattunk a, a, a, Brenneri szoros alagútjához, és felmerül a kérdés, hogy mit lehet ebből tanulni. Mi lesz a hozzá jutási utakról ezek Kupsteinnál haladnak, illetve Észak-Olaszországban. Matthew Grostól is kérdeznék még valamit Törökország tekintetében feszült a helyzet az EU és Törökország között, ön most a balkáni országokra koncentrál. Ha jól értettem, az autóutak esetében szeretné fenntartani a kapcsolatot Törökországgal, és szeretne itt befektetni. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Vilvanda Kapur. Te is a szó. Köszönöm szépen Konősznek ezt a bemutatást. Azt nem, az elsőt nem értettem pontosan. Sok papírmunkát hát nem lehet ilyen röviden megfogalmazni, kicsit elvesztettem azt, hogy mi a célja, hogy ez az információt megkapjuk. Örülök, hogy 30-50 évre előre gondolkodunk, annál kevesebb problémánk lesz. De vannak olyan problémák, amelyeket ki lehet mazsolázni ebből a csomagból. Azt hiszem a fő kérdés az összekötése a mi és a keleti rendszer, a mi rendszerünknek a keletével. Hol vannak azok a pontok az EU és a kelet között? 6-7 pontról van szó, ahol forgalom van itt nagy potenciál van. Azt hiszem, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Talán Bocsehosz úrnak ezzel kapcsolatban mondani valója. Másrészt úgy gondolom, hogy a prezentációkból a belővizekről az derül ki, hogy árvák, pedig ez is a tentér része. Mégis nehéz meg fogom mondani, hogy a rajna problematikus a cseh köztársaságról is volt szó. Németország és Csehország közötti ö, szűk keresztmetszetről ö, hallottunk. Ö, javasoltam, hogy jó k legyenek jelen a megbeszélésen éppen ezzel kapcsolatban, de hát nem mindig elég alaposak. Nagy potenciál van, de megvannak a szűk keresztmetszetek, és nem a koordinátorokon múlik, hogy nem sikerül előre lépni. A MOVE főigazgatóság azonban megteszi a tőle telhetőt. Kárna elveszegetni ezt a potenciált. Harmadik pont, kérdés talán mindenkinek. Talán még korai, de jó lenne tudni, hogyan sikerül harmonizálni ezt a munkát a nemzeti projektekkel. Nem csak az intermodalitásról van szó, hanem a logisztikai központokról. E, ez magántőke kell, olyan pénzügyi alapok, amelyek a strukturális alapokból származnak, és a az áruforgalomnak szüksége van erre a harmóniára. Következő pont, amit szeretnék Brinkhorst úrnak felhozni, a szűk keresztmetszetekről szólt, Szeretném tudni, hogy ez pontosabban hogyan látja Olaszország és Szlovénia között szeretne modernebb megoldást. Ehhez nem szükséges új útvonal annak az ütemtervéről, költségeiről beszélne. Sok sikert kívánok! Olyasmiről van szó, ami egyedülálló a ö, politikában. A tenté elválaszthatatlan a ö, globális hálózattól. A probléma azonban az, hogy sokat kell várni. Kérem, hogy térjen ki ezekre a pontokra, hol van szüksége az Európai Parlament támogatására. Azt hiszem, hogy nem csak költségvetési szervként kell felfogni. Köszönöm szépen, Teliska úr, Kirene a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. kedves koordinátorok, két kérdést szeretnék föltenni. Először is eh, a eh, PIMA eh, két célja. A Párizsi megállapodási. Mi történt a Párizsi megállapodás aláírása óta? Változtak-e a dolgok? Változnak-e most? Változik-e a finanszírozása a közöprojekteknek? fejlődnek-e a szállítási módok. Birvandenkamp kollégához kapcsolódva újabb kérdés. A 105-ös folyosóról szólok. Ukrajnába vezet, Norvégiát Ukrajnával köti össze. Európa mennyire vesz részt folyosó fenntartásában, hiszen konfliktusos zóna például a Krimfélsziget. A polgárok aggódnak. Elgondolkozzunk-e arról, milyen következményekkel jár ez a fajta projekt? ne felejtsük el a geopolitikai hátteret. Felvetődik a kérdés, hogy a finanszírozásunknak ö, mi a következménye. Köszönöm, Kirenene asszony, Kramer úr. Jakob Danu úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Négy kérdésem van, kedves koordinátorok. Először is a koordinátorok hogyan működnek együtt az egymás keresztező folyosó koordinációjában, összekötetésben. Másrészt szeretnék a finanszírozásra konkrét példákat. Harmadik példák arról, hogy a régiók és a városok hogyan férnek hozzá a folyosókhoz, végül pedig van-e, és ha igen, milyen éjszakai vonatok fordulnak elő. Köszönöm. Áradatő asszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm koordinátor úrnak a prezentációt. Néhány nagyon egyszerű kérdésem lenne. Késve érkeztem, talán már válaszoltak, elnézést egy másik ülésen voltam. Anélkül, hogy a projektek részleteibe belemennénk, a harmadik országoknak fősított erőforrások önök szerint jó felhasználás nyernek -e? az Európai Beruházási Bank jól fektete be, megnyit kapnak a harmadik országok a közlekedésre. Hogyan látja a korrupciót Albánia, Ukrajna, és más országokra sajnos jellemző a korrupció. A 16 plusz 1-es formátumban melyek a követelmények, milyen az együttműködés Kína és a bizottság között ezen a területen. További pont a gazt, és itt szeretném kihasználni a Brinkos koordinátor úrnak a jelenlétét, mert a mediterrán folyosó felelős, gondolom már beszélt róla, de azért szeretnék néhány kérdést feltenni, eh, mert Lyon Torino ról van szó. Ez eh, érdek ellentétek nek a területe és csalás gyanúja vetül rá. Nem látjuk mennyire indokolt ennek a léte politikai formációnk, a Nemzeti Front ezt mindig is elítélte koordinátor urak, a közpénz elhárdálására magyarázatot követelünk a francia állami számvevőszék komoly kritikát gyakoroltak Torino és Milano nem hajlandó erre áldozni. 20-30 milliárd euróról van szó. A az alagúttal csak nő a. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hogy beszélhetünk erről a tevékenységről. A nyugat-balkáni régióban is van ilyen tevékenység, és a kérdéseim, megjegyzéseim Gross urat célozzák. Nagyon örülök, hogy volt ideje eljönni nagyon örülök a berlini folyamatnak. Sok eseményt láttunk 2015-ben a TNT térképek egyesültek. 2016-ban soft intézkedések történtek Párizsban és idén, hogyha jól tudom, átalakul a szétó a nyugat-balkáni közlekedési közösségé. Az első kérdésem alapvetően a következő. Ezek az események hogyan hatnak ki a munkájukra, mint koordinátorok? Technikai kérdések merültek fel a mandátum a korlátaival kapcsolatban. Ezek megoldódtak-e? Azt tapasztaljuk, ahogy Teliska kollégám már mondta, kérdezte, sürgős intézkedések szükségesek a szűk keresztmetszetek megszüntetésére. Szeretném, hogyha kiemelné, hogy ön szerint mivel a legsürgősebb foglalkozni, hol látnak lehetőséget arra, hogy tudnánk segíteni a jobb eredmények érdekében, hol tudnánk segíteni a munkájukat. Nos, ezek lennének a kérdéseim Grassulhoz. Köszönöm. Merci, Monsieur Je... Köszönöm szépen, Deli úr. Nekem is lenne kérdésem. Kramer úr, elnézést. Ja, vielen Dank auch für die Vorträge. Köszönöm szépen az előadásokat. Van már egy kis tapasztalatunk itt az Európai Parlamentben. 12 éve foglalkozunk már a folyosókkal, és egyetlen egy sem jött még eddig létre. Kiélezve mondhatnánk azt is, hogy annyi folyosót, annyi pénzt veszünk el, hogy a garancia megvan arra, hogy egyik sem fog létrejönni. Ugye nem hiszik önök se, hogy 2020-ig létrejön az első koridor. Ezek víziók, álmok, mert nem koncentrálunk a lényegre. A legfontosabb folyosó Európában a Rotterdam Genova folyosó. Ez benne van a szerződésben, Luganóban ezt aláírták, Svájzon megépült az alagút, ennyi volt. Egy alagút, amelyhez semmi nem csatlakozik, 20 milliárdba került, semmi hatása nincsen, mert nincsen semmilyen fajta csatlakozási pont ehhez. Olaszországban 20 évig nem történik semmi, most elkezdtek ép- építgetni, ki adja ki a pénzt, itt csak Svájc. Németországban semmi sem történt, 4 milliárd kellene Kászróétől Bázelig, három éve 90 milliót már adtak a költségvetésből, a közlekedési miniszter azt mondta, hogy talán elkészül 2030-ig, de nem lesz kész addig, és semmilyen következmény nincs ebből. Ez katasztrofális. Olaszországban nem képesek a genovai összekötetést létrehozni, de ugyanakkor a Brenner szoros számára mindent akarunk, és itt van még Lyon Torino is, ami ugyancsak nem olcsó. El kell mondjuk azt, hogy amíg nem vagyunk képesek Genováig létrehozni a szakaszt, 20, ami 20 évvel át már meg kellett volna, hogy legyen, addig egy fillért nem kaptok más projektekre. Persze rázzák a fejüket, mert egy másik folyosóját felelős, de nem lehet így folytatni, mint ez idáig. Talicska úr is elmondta, csodálatos minden. Miért nincs egyfajta upgrading Szlovénia és Olaszország között. Én is ezt kérdezem, hogy miért nincsen Lyon és Torino között upgrading, és miért nincs itt prioritás. Van egy összekötetés három TGV naponta, és 20 millió előtt kellene kiadni jelenlegi árfolyamokon, hát Németországban ez biztos 40 milliárd lesz majd, és azt mondják, hogy ezáltal 5 TGV menne. Nem óránként, hanem naponta. Tehát 26 milliárdot arra adunk ki, hogy 3 TGV-ből naponta 5-öt csináljunk naponta. Pedig a pénz kis részéből sokkal többet el tudnánk érni. Ezért le kell vonni a következményeket, le kell vonni a tanulságokat, így nem lehet tovább folytatni. Második pont, multimodalitás. Minden csodálatos, de a multimodalitást akadályozzák. A folyosó Hamburgig, Rostokig megy. Miért? Mehetne Kopenhágáig is, de hogyha már Kopenhágáig menne, akkor ez lenne a legrövidebb összekötetés, de akkor felesleges lenne a brémai alagút, pedig azt mi akarjuk. Ezért megy Hamburgig, Rostokig, ez a koridor. Pedig vannak hajók is, amelyek alkalmasság lennének, csak 40 km pluszra lenne szükség, de nem történik ez meg, és a tagállamok akadályozzák ezt, pedig mi itt az Európai Parlamentben, már csőt erre emlékszel, erről döntöttünk, hogy mi ezt akarjuk, de Dánia ettől félt, azt mondták, hogy nem, felesleges az alugút, és ennyi lett hajózás. Persze, hogy igazad van. Egy nagy hajó 200 eh, kamiont tud helyettesíteni. Egy teher vonat is tudja ezt helyettesíteni. Miért nem történik ez meg? Miért nem villamosítanak? Németországban nincsen gond az elektromos autókkal, de, de csak 60%-ban elektromosak a sínek. Nagyon sok a teher vonat is, és előfordul az, hogy 20-30 kilométeren keresztül nincsen villamosítás, pedig ezt kellene előtérbe helyezni. A hajók esetében is nagyon szép az álmunk. 80%-a a belvízi hajózásnak nem valósul meg, nem, nem tudjuk elérni azt, amit szeretnénk. 20-30 évvel ezelőtt teljesen más volt a Duna, mint most, mégis arról, álmodoz, erről álmodozunk, és, és tudjuk, hogy milyen a Rajna Majna Duna csatorna Németországban megépült, ez, ez csodálatos, hogyha ebből 10%-ot elérnénk azokból az előrejelzésekből, amiket eh, megtettek, akkor tényleg csúcs lenne minden. Tehát le kell vonni a tanulságot. Én tudom, hogy nem akarták kiépíteni a déliek az Elbát, a Dunát, a többiek már 20-30 évvel vitatkoznak. Tehát arra kell koncentrálnunk, hogy mi lehetséges és mit lehet tenni. Utolsó pontom. Fontos azt, hogy lássunk, hogy foglalkozunk az zaj kérdésével, és le lehetne például Németországban Köln és Frankfurt között le- leküzdeni a zajt, hogyha nem úgy építették volna meg ezt a szakaszt, hogy megépítették. Ez nem alkalmas a teherfuvarozásra. A Deutsche Bahn félt a konkurenciától, éjszaka nem mennek a vonatok, viszont a Rajna völgyében igen, ez nem jó a turizmusnak, senki nem tud aludni ott, három percenként elhalad egy tehervonat. Tehát mindenképpen át kell gondolnunk, hogy milyen irányba akarunk haladni. Tényleg utolsó pontom, nem az önök koridora ez, de gondoljunk erre is, a balti koridor, ez Bécsen keresztül halad a pannon fensíkon keresztül halad ez, itt is lehetne például elektromosít, villamosítani. Nagyon jó lenne ennek a hatása. Én nem ellenzem a hosszú távú projekteket, de hogyha azt mondjuk, hogy 10 projektet hajtunk végre a következő 30-40 évben, akkor ez nem fog működni ezért kell koncentrálni arra, amit gyorsan végre lehet hajtani, ugyanis a közlekedéssel le lehet küzdeni a klímaváltozást is, és ezért szükség van arra, hogy másképp gondolkodjunk. Ez persze nem a ti feladatok koordinátorként, de én támogatom azt, hogy, támogat, hogy beszéljünk az országokkal, de az országok nem foglalkoznak a határokon átnyúló projektekkel, Úgy gondolom, hogy ebbe az irányba kell haladnunk, elemezni kell azt, hogy az elmúlt 20-30 évben mi történt, miért nem sikerült egyetlen egy folyosót sem 30 év alatt létrehoznunk. És ebbe az irányba kell haladnunk. Ha megvan a válasz erre, akkor meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Kramer úr. Nem fogok szót kérném magam, hanem nagyon sok választ várunk a kérdésekre. Finanszírozás, orientáció. Sorban több pillanatnál tart Európa. Ezek a folyosók európai projektek szimbólumai. Amikor az összekötésről beszélünk, akkor az óriási eszköz a határon átnyúló projektekben. Most sok projekt problémával találkozott, még kell gondolni, hogy hogyan lehet együttműködni, hogy megoldjuk ezeket, valamint Will van de Kamp és Kramer urak kérdései, a relevancia, hol tartunk, és egyetlen jó úton haladunk-e, hasznosak ezek a projektek. Átadom a szót mindenkinek 5 percre. Rendben. Ahogy mondtam, én nem mindig etek egyet Kramer kollégával, de hogyha a folyosokról van szó, akkor egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Mindkettőre szükségünk van a rövid távúra és a hosszú távúra is. Ez igaz, de ez pontosan ellentmond azzal, amit te mondtál az elején, hogy semmi értelme a folyosóknak. Mi teszünk előrelépést eh, a folyosókon, 80%-ban itt mennek az, eh, a személyszállítás, összekötik a városokat, összekötik a nagy központokat, összekötik a külső régiókat hogy ez persze nem fog már holnapra bekövetkezni, ez normális. A multimodalitás területén is, hogy megválaszoljam a kérdésedet, hogyha multimodálisak vagyunk, akkor megpróbálunk mindent, amit lehet a közútról a bevízi hajózásra, a vasútra áttenni. Tudjuk, hogy csökkenteni kell a közlekedés mértékét, mert ez jobb a környezetnek, de ehhez az kell, hogy a legjobb közlekedési módszereket használjuk. Ezt történik a folyosókon. Elmondtam ezt a két eh, kiírás kapcsán, tehát 80%-ban, 90%-ban a vasútra költöttük a pénzt. Van egy koncepció, amelyet eh, lassan kell eh, kibontakoztatnunk, vannak gyors nyereségek is itt, ugyan megpróbálunk kis projekteket is lefolytatni. Utolsó pontot is aláírom, hogy jó az, a, az, hogy együttműködünk a tagállamokkal, és nem arról van szó, hogy felülről vagy alulról diktálnának. Az alulról történő eh, diktálás főként pénzt hozott a közutakra, a felülről történő diktálás pedig blokkádokat eredményezett. Visszatérek a Nyugat-Balkán, Törökország és a más országok kérdésére, de hadd beszéljek a helyzetről egy kicsit. Azt akarták, hogy szélesítsük a három koordinátor mandátumát. Európán belül voltak gondok, úgy tűnik, hogy ezek megoldódnak. Ez azt jelenti, hogy a mandátumunk jelenleg nem hivatalos. Másodrésztről a célunk az az, hogy középtávon a jelenlegi folyosókat struktúrákkal, infrastruktúrákkal is összekössük koherensen. Ez nem fog már holnapra történik. Ez a hosszú távú eh, célkötőzés, ami a pénzt illeti, a pénzt nem a CEF-ből fogjuk kivenni, hanem egy másik alapból, ahol nincs közvetlen hozzáférésünk. Viszont érdekes az az, hogy akik eh, ezzel foglalkoznak, a mi kritériumunkat a CEF-ből, a standardokból is átveszik. Sajnos mindenhol van korrupció, egyes régiókban jobban, mint máshol, ez tény. De azt hiszem még valamit elmondhatok. A múltban tapasztaltuk, hogy leálltak projektek, mert nem tartották be a szabályokat, például a közbeszerzésnél hogyha olyan régiókban vagyunk, ahol nyilvánvaló a probléma, mint máshol, akkor még jobban oda kell figyelni, nem fogunk mindent elkerülni, de egy fillért sem költünk el ott, ahol fennáll a kételj, hogy rosszul költik el, ez Európára és a harmadik országokra egyaránt fennáll. Amit látok, az az, hogy a folyosók mögött, például Macedóniában megvan az akarat arra, hogy kihasználják az eszközöket ahhoz, hogy más gazdasági utakat is javítsanak, és szeretnék rámutatni arra, hogy természetesen megvannak az eszközök a folyosók számára, de van egy országos program is, ahol be tudunk avatkozni ezeken a területeken. Hogyha a koridort meg akarjuk változtatni, az a bizottság, az országok, a parlament feladata, de már most megvannak az eszközök arra, hogy az infrastruktúrákat javítani lehessenek, amelyek nem közvetlenül a koridorokhoz kötődnek. Ez vonatkozik a harmadik országokra is, akik eh, rendelkeznek eh, eh, pénzekkel, hogy bizonyos régiókat fejlesztenek. Borgászban is jártam, és láttam azt, hogy az észak-déli korridor tekintetében nem lehet alábecsülni a kelet-nyugati tenger, de ez egy jövőbeli vita tárgya lehetne. A belvízi hajózásról már részben beszéltem. Úgy vélem, hogy az ELBA esetében is szükség van a Csehköztársaság és Németország között együttműködésre a konszenzus érdekében. Hogyha 1 méter 40-ről van szó, és 40 ezer munkahelyről van szó, amelyek csak az ELBA német részén jönnének eh, létre, ez egy pozitív eh, válasz lehet az emberek számára, plusz még a környezet is eh, hasznot húz ebből, akkor szerintem ez már egy nagyon fontos lépés a jó irányba. Számomra ez azt is jelenti, hogy ezáltal csökkenthetjük a széndiokszid kibocsátást, hogyha a belvízi hajózásra befektetünk, a kishajókkal is 40 teherautót el lehet távolítani a közútról. Ami a finanszírozást illeti, ezt egyszerűen úgy mondanám, hogy a bankok továbbra is bankok maradnak, és a leg nagyobb vitánk az az, hogy amit eh, finanszírozhatónak tartunk, ennek kapcsán látnunk kell azt, hogy mi lesz a környezettel, és mit tudunk eh, eh, nyerni. Ugyanakkor látnunk kell azt, hogy a foglalkoztatást fejlődést jelent ez a régiók szempontjából. A következő hónapokban nem csak a pénzekről szeretnénk beszélni, nem csak kilométerekről, technikai standardokról, a koridorok kapcsolatban, hanem a munkahelyekről is, hogy hány fajta munkahelyet tudunk teremteni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a széndiokszid kibocsátás kapcsán mennyi csökkentést lehet elérni. És utána jön az a vita, hogy érdemes-e foglalkozni a koridorokkal a CO2 csökkentés kapcsán, vagy érdekes-e foglalkozni akar a dolgokkal a foglalkoztatás tekintetében. Láthatjuk, hogy vannak összeköttetések, és ezek a legfontosabb feladatai a koridornak. Nem csak a logisztikai aspektusokat kell tehát nézni, hanem a teljes koncepciót. Erről kell beszélnünk a következő hónapokban. Számomra a fő érvek a finanszírozási eszközök mellett a CEF, vagy más pénzügyi eszközök, hogy ezeket eh, projektenként kell látni, hogy egyenként van ezekre szükség, vagy együttesen. Az új eszközeket lehet együttesen használni, ötvözni, és eh, ide tartozik a magánfinanszírozás és eh, Még szerettem volna valamit a menekültekről beszélni, mert ez egy kényes téma. Egy percet engedjenek még meg. Úgy vélem, hogy most nem kell kompetenciafelosztást csinálnunk. Szerintem egy folyosó, amely jól működik, az jól fog működni akkor is, hogyha a tagállamok megosztják az információkat, és ez szociális területen, menekültű területén is az előnyös lesz. Ha én tudom, hogy az én országomban mi történik a folyosón. Ez előnyös mások számára is, ez jobb az ellenőrzés szempontjából, itt a kölcsönösségről van szó, és ugyanezzel, amit elmondtam, a határokon átnyúló együttműködésről is. Itt nem az infrastruktúra hiányzik, hanem a politikai akarat és a kölcsönös bizalom, és a menekültügyi politikában is ez segíthetne Európának, illetve a harmadik országoknak is. Köszönöm szépen, Gross úr. Köszönöm szépen, elnök asszony nem fogom elismételni rossz kollégám érdekes pontjai, de hadd mondja el, hogy mi ad komoly reményre okot. Közös európai logisztikai keretben dolgozunk, és minden szkepticizmus, nacionalizmus, populizmus ellenére a valóság az, hogy azok, akik ott vannak a terepen, logisztikai műk üzemeltetők érintettek részt veszek. Kramer hogy mondhatja, hogy az utóbbi 8-9 éves semmi nem történt? Nem kell egyetértenie minden elemmel, minden külön folyósó esetében, de a bevezetőmben mondtam, hogy az előrelépés kézzelfogható. Walter Holstein az első bizottsági elnök azt mondta, hogy meg lehet változtatni a valóságot. Európa nyomás alatt van. Az Európai Unió alaphálózata, a TEN, T fejlődik Kérdés, hogy elég jól együtt működünk-e. Az én folyosom bet kakszét keresztezi. Minden éven találkozunk. A Brenner és a Lyon-Torinói útvonal találkozásáról is szó van. Merem Anatoni kérdés, hogy mindjárt rátérek, nem mindent követett világosan. Nem csak Lyonról és Torinóról van szó, ha kérdezd meg a spanyolokat, a horvátokat, a szlovéneket, kell-e az Alpaktól délre egy folyosó. A legutóbbi négy-öt francia és olasz kormány azt mondta, hogy igen, szükség van rá. A korrupcióval kapcsolatban megvizsgáltuk a ö, kérdéseket. Sikerült kiküszöbölni az ilyen problémákat. Öt ö, olasz, öt olasz kormány és négy francia kormány egyetért azért, mert a szükségét látja a folyosónak. 30 méter magasban kell legyen egy része az 1860-as folyósot fel kell újítani 150 év után. Kérem, legyen nyitott az érveinkre. Ukrajnával kapcsolatban ketten említették, egyetértek a geopolitikai kapcsolat, fontos Budapest, a Habsburgok idején a keletet és a nyugatot összekötötte, és hogyha fejlődik a e, helyzet, akkor e, e, változik a helyzet, Ukrajna szeretne nyugathoz és nem Oroszországhoz kapcsolódni finanszírozás szervezendő meg erre. az Európai Beruházási Bankról nem szeretnék sokat mondani, egyetértek Matthew Grossal, bank marad bank. A folyosok és a képviselő és a koordinátorok találkoztak, és sikerült előrelépni a két legutóbbi vitában sikerült megértetni olyan elemeket, egymással, amit a másik finanszíroz. Ami Delisa úr kérdését illeti, valóban vita volt arra, hogy miért kell új, teljesen új folyosó. Azért mert ez a jobb megoldás. Eddig észak-dél orientációja volt Oroszországnak, most szeretnénk hozzá kapcsolni a közép-kelet-európai térséghez, másrészt Spanyolországhoz közelíteni most az olaszok egyre jobban koncentrálnak a kelet-nyugati tengelyre. Bilaterális, trilaterális struktúra kell az Európai Bizottsággal. Elnök asszony, 5 percet, 30 másodpercet beszéltem, elnézést, hogy túl futottam 30 másodperccel. Köszönöm szépen. Kedves koordinátorok, nem könnyű munka, minden esetre nagyon fogunk figyelni, mert vagy tíz év múlva nem szeretnék a hogy tíz évben az Európai Bíróság, az Európai Szembevőszék azt mondja, hogy ö, hiába költöttünk el sok pénzt, nem értük el a kívánt eredményt. Önökkel folytatjuk folytatjuk és lezárjuk ezt az ülést. Elnök asszony, ott folytatnám, ahol koordinátor kollégám Brinkhorst úr abba hagyta. Tehát körülbelül ennek a folyamatnak a közepén járunk, de egyetértek azzal, amit Mathieu Gros az imént elmondott, hogy milyen megközelítést kell alkalmaznunk, annak érdekében, hogy a megtérülés megvalósuljon. Vannak olyan projektek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ezek az EFSI-ből kaphatnak támogatást, ez egy innovatív finanszírozási lehetőség, de voltak olyan projektek, amelyek mégiscsak kiestek, mert nem volt elég hozzáférhető pénz a piacon, úgyhogy eh, nincsen elég pénz, ami a beruházásokba érkezne. Ez továbbra is problémát jelent, és nagyon jó projektek voltak azok, amelyek nem kaptak megfelelő támogatást, és állami beruházásokra volt szükség. Amikor először jöttem meghallgatásra ide a parlamentbe, akkor úgy gondoltam, hogy a projektek kb. 40%-a lesz közlekedés központú, de ennek csak a fele valósult meg. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy sokkal több mindent kell még megtennünk. Az Európai Beruházási Bankkal is szorosabb kapcsolatot kellene tartanunk, hiszen innen is hatékonyabban kellene finanszírozási lehetőségekhez hozzájutnunk. Hogyha megnézzük a jelenlegi időkereteket, nagyon sokszor hónapok, évek telnek el, és sok projekt sajnos végül aztán nem valósul meg. A bizottság támogatásával, az EIB támogatásával azonban jobb eredményeket érhetünk el. Ukrajnára többen is kitértek itt az európai parlamenti képviselők közül. Nézzük akkor Ukrajnát. Egyetértek Telicska úrral abban, hogy több belépési pontot is vizsgálni kell keleten. Belaruson keresztül Mamasevice esetében azért van verseny, van 7 vagy 8 belépési pont, és igenis van verseny a tranzitországok között. Sokszor az is előfordul, hogy Kínával kétoldalú megállapodást kötnek. Kilenen asszony is beszélt Jalta kapcsán ezekre, ezekről a problémákról. Ez egy északi út, ez egy északi folyosó, de mindenképpen gyakorlatiasnak kell lennünk. Ugyanis ennek a területnek az orosz jégtörőit mondjuk ha kontrollálhatjuk mi, és ugyanez vonatkozik a klímaváltozás kihatásaira is. Lehet, hogy lesznek itt hatékony északi utak a jövőben, de nincsen kristálygömbünk. Az az LNG, illetve a klímaváltozás kapcsán azt tudom elmondani, hogy ez nagyon nagy aggály számunkra is. Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a gondolkodási folyamatban hogyan tudjuk bevonni a párizsi folyamatot. Nem feltétlenül a beruházásokról beszélek az LNG kapcsán, hanem arról, hogy az externalitásokat hogyan lehet internalizálni, hogy hogyan lehetne a bizottsággal közösen megvitatni ezeket a kezdeményezéseket, illetve a jogszabályokat. Ez rendkívül fontos, és a modellváltás az egyik legfontosabb válasz, a klímaváltozási célkitűzésekre. Ez nem nagyon nagy sebességgel történik jelenleg, de azért történik változás, és Krivel úrnak válaszolva szeretném elmondani, hogy a TNT koordinátorok és a TNT munkatervek, és általánosságban a TNT nagyon sokat foglalkozik azzal, hogy a tagállamokkal együttműködésben a végrehajtást hogy tudjuk felgyorsítani. A határokon átnyúló kérdések alapvető fontosságúak, hiszen nagyon sok esetben pontosan ezek a szűk keresztmetszetek. Több munkára van szükség, a gazdasági benefit szempontjából, és a jelentés beszél arról, hogy a végre nem hajtásnak milyen negatív kihatásai lehetnek, hogy a GDP 1,8%-a is elveszhet, hogyha a folyosókat nem tudjuk befejezni. Tehát itt agregált módon számoljuk az esetleges veszteségeket, és amikor miniszterekkel találkozunk, illetve alacsonyabb a politikai szintű képviselőkkel, illetve érintett felekkel, akkor mindezeket a bonyolult kérdéseket rendre tűzzük. Nagyon örülök a parlament támogatásának, mint ahogy Piper úr is elmondta ezt. Nagyon örülök annak, hogy részt vesznek önök is nagyon fontos tárgyalásokban, mindenki az őt érintő régióban. És volna még egy utolsó pont, Telicska képviselőnek válaszolnék ezzel. hogy hogyan változnak a különböző megközelítések, és hogy a TNT multimodalitása, illetve kiszélesítése hogyan valósítható meg. A multimodalitás nagyon fontos, egyébként a kínaiak is ragaszkodnak ehhez, és ázsiai országokkal nagyon sok ilyen multimodalitással kapcsolatos megállapodást kötöttünk. A konnektivitási platformot is fontosnak tartjuk, hogy a saját szabványainkat meg tudjuk tartani. Tehát nincsen alakárt választás, nincsen cherry picking, hanem mindenkinek meg kell felelnie nemzetközi szinten a megfelelő szabványoknak, és ezekhez igenis ragaszkodnunk kell. Beszéltünk a korrupcióról is, illetve arról, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre. 2016-ban a CEF-ben 40 millió eurónál jártunk. A Nyugat-Balkán esetében két projekt van, az egyik Szerbiához köthető, a másik Bosznia-Hercegovinához. Ezeket ezekkel kapcsolatban nem tudok még végleges adatokat mondani, ezek tárgyalás alatt állnak, de nyilván mindannyiunk közös célja a folyosók elkészítése, és hát a nyugat-balkáni területet tulajdonképpen magába foglalja az Európai Unió, vagy inkább az Európai Kontinens, úgyhogy a finanszírozási rátát is növelni kellene. Sok esetben ez nem túl magas, nagyon sok kritikát kapunk emiatt, hogy a támogatási rátának magasabbnak kellene lenni, de az imént említett országok esetében én úgy látom, hogy van lehetőség a finanszírozási ráta növelésére. Köszönöm. Van de Kamp úr a másodperc tört részére szót kap. Hadd mondjak még valamit az EBB-ről elég súlyosnak tartom azt, hogy a koordinátorok azt mondják, hogy a bankok azok bankok. Tegnap Dominik Rikével beszéltünk az Omnibusról, egy pénzügy, egy finanszírozásról az Európai Beruházási Bankon keresztül. Azt hallhattuk, hogy vannak bizonyos kockázatok, amit az EBB nem fedez, hanem a magánbefektetőkre helyezik ezt át. Azt kérdezem öntől, hogy talán beszélniük kell az EBB-vel a befektetésről, az infrastruktúráról, illetve a nyerességi modellről. Az EBB-t nem lehet Goldman Sachsként kezelni. Tudom, hogy nagyon keményen beszélek, de itt teljes kapitalizmusról van szó, és a beruházási bankot nem ezért hozták létre. Uh, ganz Wim, Véme, hadd válaszoljak gyorsan. Amikor azt mondjuk, hogy bankok azok bankok, akkor mi is szeretnénk, hogyha a beruházási bank a garancia rendszer alapján nagyobb kockázatot vállalna. Osztozunk a véleményében. Én csak egy tényt közöltem, nem pedig a véleményünket. vém van nekem, én ezt figyelembe vettem ezt, és szerintem beszélnünk kell az EBB-vel még egyszer. És szerintem az elnök azt majd megtervezi ezt az ülést. On aura l'occasion d'accueillir Lehetőségünk lesz az EBB-t vendégül látni, feltenni a kérdéseket. Köszönöm az európai koordinátoroknak, köszönöm a figyelmüket, köszönöm a tolmácsoknak. Találkozunk ma délután 15 órakor, és folytatjuk. Ezt a témát átláthatóan tovább kell tárgyalnunk európai perspektívával. Köszönöm szépen, nem soká találkozunk.